So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kezdjük meg akkor a mai programunkat, amely egy félnapos politikai nap. Remélem, annak ellenére, hogy fél nap és nem egész nap érdekes lesz. Új bizottságot üdvözölhetünk, meglehetősen új kereskedelmi főigazgatónk van a Digitrade élén, új parlamentünk van, új összetétellel és ideje átgondolni, hogy melyek is a prioritások a következő öt évre előre tekintve. Úgyhogy időszerű ezt megvitatnunk. És remélem, hogy eleven lesz a vita, hiszen különböző szakembereket hívtunk meg, ráadásul a moderátoraink sem a moderátorok is velünk vannak, és nem csak a unalmas elnököt kell hallgatniuk majd. Úgyhogy kezdjük el. Sabine Vajan szeretném a DG Trade, a kereskedelmi e, főigazgatóság részéről e, felkérni, hogy mondja el beszédét, és meggyőződésem, hogy az egészen más beszéd lesz, mint amit Trump úr mondott el tegnap. Az egész világ a kihívásokról beszél, csak egy ember van, aki éppen szemben, 180 ban szembe megy ezzel Davosban. Nem tudom, hogy hogy lehetne Trump elnököt és kormányát meggyőzni, de talán ez is egyik eleme lehetne a Szabine előadásának. És úgy gondolom, hogy ugyanilyen fontos téma a kereskedelmi preferenciák kérdése, illetve ezeknek a rendszereknek a megvalósításának a kérdése, érvényesítésének a kérdése, de hát további Eh, Európai Uniós eh, eh, intézkedések koherenciája is fontos. Korábban ugye jellemző volt, hogy az Európai Unió különböző intézményei a saját területekkel foglalkoztak, ezen is túl kell lépnünk, úgyhogy megadnám a szót. Köszönöm szépen és köszönöm, hogy megszervezték ezt a kereskedelem politikai napot. Nem kritizálok senkit amiatt, mert ez csak félnapos lett. Úgy gondolom, hogy az első félnapot nagyon is jól kihasználták ma azzal, hogy jelentős többséggel jóvá hagyták a Vietnámmal kötött kereskedelmi és beruházásvédelmi megállapodást. Én is úgy gondolom, hogy ez tulajdonképpen az önök szakbizottságának és személyesen önnek a dicséretére is válik, hiszen olyan ügyeket vitattak meg a kapcsolatban, ahol úgy éreztük, hogy szükségünk van arra, hogy bizonyos modelleket komolyan képviseljünk, elfogadjunk. Nos, úgy gondolom, hogy elég nehéz lesz az év, amelyel szembenézünk. 2020 sem lesz könnyebb, mint a 2019-es, egyébként ugyancsak nehéz év kereskedelmi politikai szempontból. Másrészt nagyon sok kihívással nézünk szemben, új, szak, új Európai Bizottság, új Európai Parlament indul, de ez mindig lehetőséget is jelent arra, hogy a főcsapás irányt szükség esetén kicsit korrigáljuk. Tehát nagyon fontos év lesz ez, és továbbra is nyilván kétségtelenül központi téma lesz az USA-Kína közötti technológiai, gazdasági és talán végsősorban politikai csatározás. Melyik lesz a két ország közül a világvezető hatalma? Olyan év lesz ez, amikor az Egyesült Királyság is kilép az Európai Unióból, és le kell fektetnünk a jövőbeni kapcsolatunk alapjait. Az Egyesült Államokban választási év lesz, ráadásul olyan év ez, amikor a zöld megállapodással és a digitális stratégiával kapcsolatos javaslatok eh, kapcsán eh, az Európai Bizottság olyan javaslatokat tesz le majd az asztalra, amelyek eh, megváltoztatják azt, ahogy élünk, azt, ahogy dolgozunk, és ahogy, azt, ahogyan kereskedünk. És ezeknek a politikáknak, szakpolitikáknak a hatását nem szabad alábecsülni. Tehát mindenképpen mérföldkő lesz, és a környezet egyáltalán nem kedvező a e, sokoldalú multilaterális kereskedelmi rendszer e, e, problémákkal küzd, a vitarendezési rendszer jelen pillanatban gyakorlatilag leállt, a protekcionizmus továbbra is erősödik, már a pénzügyi válság ideje óta tartó folyamat ez, és megnéztük a, azt a rendszert, ahol a ahol a kereskedelem elé magasodó akadályokat és az ezekkel kapcsolatos ügyeket tartjuk nyilván, és azt látjuk, hogy 2015 óta került bejegyzése a, a panaszoknak az 50%-a. Tehát lesznek kívások, ezzel együtt pozitív hang ezzel nem kezdeni, mert az EU kereskedelmi politika nagyon sok mindent elért az elmúlt pár évben. Masszívak az alapok, amelyeken Eh, amelyekre tevékenhetjük, eh, alapíthatjuk a tevékenységünket. 15 eh, megállapodást írtunk alá az elmúlt mandátum során, 40 további tárgyaláson folyamatban. A jelek jók, nyilván túl korai még az, hogy értékeljük ezeket. Kanadában a 41 a 40 milliárdos kereskedelmi mérleg az jelentős növekedés volt Kanada és az EU között összehasonlítva ezt azzal, hogy csak 8% volt az export növekedés más irányokba, ez jelentés. 7%-kal nőtt a mezőgazdasági kereskedelem. Gyakran az emberek arról beszélnek, hogy csak védeni akarjuk a saját mezőgazdaságunkat, és figyelme kívül hagyjuk azt, hogy egyébként úgynevezett offenzív értekeink is vannak a mezőgazdaságban, tehát exportálni is akarunk az EU-ból mezőgazdasági termékeket. A szolgáltatások volumene is 8%-kal növekedett. További 33 milliárd eurót várunk a további kereskedelmi akadályok lebontása révén. Ezek mögött, az adatok mögött valós munkahelyek és valós gazdasági teljesítmény van. 36 millió munkahelyről megteremtésére volt lehetőség. Miközben tudjuk, hogy a globális fejlődés 80% az Európai Unión kívül fog a következő időszakban megvalósulni. Tehát nagyon fontos a kiszámítható környezet valamennyi Európai Uniós cég számára, fontos a fogyasztók számára a jobb minőség, az alacsonyabb árak, és nyilván vannak olyan szabályok, amelyeket be kell tartani, különösen a KKV-k esetében kérdéshez, hiszen a nagy cégek könnyebben túlélik a bizonytalan időket, a KKV-k számára ez sokkal nehezebb, és ők azok, akik tönkre mennek, amikor a nagyhatalmak közötti tusakodás negatívan hat a gazdaságra. A vietnami megalapodás lehetőség számunkra, hiszen az ASEAN régióban sikerült ezzel betenni a lábunkat, és tudjuk a fenntartható fejlődés eszméjét ezen, ebben a térségben képviselni. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és nagyon fontos az is, hogy a közvélemény és úgy látja, hogy tartalmilag is új megállapodások révén, másrészt átláthatóságban is jelentős előrelépésekre kerül sor nagyobb a támogatottság az Európai Uniós kereskedelmi politikának, mint korábban, és úgy gondolom, hogy ezt ki kell használnunk a következő néhány évben, erre alapoznunk kell. Beszéljek arról most akkor, hogy mit kell tennünk. Amikor kereskedelemről beszélünk, akkor gyakran valójában nem kereskedelmi politikáról beszélünk, hiszen egy másik téma húzódik meg mögötte a technológiai, műszaki szupremácia, műszaki vezetőszerep globálisan Eh, a kereskedelem mögött, tehát itt van a politika, a közgazdaságtan, a, a, a hatalom, és ehhez az Európai Uniónak alkalmazkodnia kell. Eh, az, így az Európai Unió és a tagállamok közötti kompetenciák, eh, kompetencia megosztás ezt az alkalmazkodást nem könnyíti meg különösebben, de nincs más választásunk, mint hogy ezeket a kihívásokat fölvállaljuk és igyekezzünk megoldani. Lássuk világosan, azok a geopolitikai kihívások, amelyekkel szembe kell néznünk, és amelyek összefüggenek a nemzetközi kereskedelmi rendszerrel is, arra mennek vissza, hogy Kína nem tudott pontosan beilleszkedni a nemzetközi kereskedelmi rendszerbe. Reformokat ígér, de ezeket nem valósította meg. Amikor a Kína 2001-ben csatlakozott a WTO-hoz, akkor azt láttuk, hogy az akkori elvárások nem valósultak meg. Az Egyesült Államok pedig reagált is ezekre a kívásokra. A Kína államkapitalizmusa úgy hatott ki, hogy erre úgy reagált az Egyesült Államok, hogy ők kivonultak ebből a rendszerből gyakorlatilag. A WTO volt ennek a konfliktusnak a, a, a terepe, és évtizedek óta fizetjük az árát ennek. Úgy gondolom, hogy a WTO szabálykönyvet alapvetően frissíteni kell annak érdekében, hogy a 21. század kihívásait is képes legyen kezelni, és tudjunk, fel tudjuk venni a kesztyűt egy olyan országgal szemben, amely akkor, mint Kína, és aminek olyan államkapatási rendszere van, mint Kínának. Ez azt jelenti, hogy a rendszert rendbe kell tennünk, ki kell javítanunk, meg kell javítanunk, és ez a jelenlegi bizottság elsődleges célja. A kereskedelem persze nem a vákumban, nem a légüres térben működik, más politikai területekkel is összefüggés, a legfontosabb téma, amire koncentrálnom kell, hiszen a fenntartható kereskedelemmel foglalkozó fenntartható fejlődése foglalkozó panel munkájában már nem leszek itt. Át kell gondolnunk azt, hogy a kereskedelem hogyan tud hozzájárulni a zöld megalapodáshoz. Először is biztosítanunk kell azt, hogy a kereskedelem politika nem okoz károkat. Ez az alapvető szabály ne, mint az orvosoknál, ne okozunk kárt. Ugyanakkor ennél árnyaltabb pozícióra van szükségünk, hiszen a több kereskedelem, több közlekedést, nagyobb ambíciót jelent, de sokan azt mondják, hogy ez nagyobb széndiokszid kibocsátás jelent, és nagyobb kárt jelent a környezetre. Ez nem feltétlenül automatikusan így igaz. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen kihatása a saját kereskedelmi áramlásainknak a klímára, hiszen sokkal nyilván lehet, hogy olcsóbb lehet például Marokkóból földi epret importálni, mint ugyanezt Skandináviában megtermeszteni infralámpák fényében üvegházakban. Tehát alaposan el kell ezeket a kérdéseket gondolni, de az ambíciónk nem állít meg. Úgy gondolom azt is el kell vizsgálnunk, hogy a kereskedelem hogy tud pozitívan hozzájárulni a klímaváltozás kezeléséhez, hogy tudjuk a beruházásokat ösztönözni, csökkenteni a környezetvédelmi termékek és szolgáltatások előállítását és mindezeket a két oldalú kapcsolataikban is képviselni és támogatni. Végül vannak olyan területek, ahol a kereskedelmi intézkedésekre szükség lehet annak érdekében, hogy biztosítsuk a klímapolitikánk hatalékonyságát. Ezt nevezzük, itt, itt van ugye a szénhatár rendelkezéseknek, hiszen olyan cégekkel érdemes együttműködnünk, akik ez a területén, akik hajlandóak a kibocsátásokat csökkenteni, de ennek nem elfogadható módja az, hogy a széndiokszid kibocsátása a tevékenységeiket exportálják az Európai Unió területén kívül, és ugyanezt a széndiokszidot ugyanabban a légkörbe küldik, csak máshol. Tehát át fogjuk vizsgálni azokat a ágazatokat, ahol ez a szén szivárgás, ez a carbon leakage, a széndiokszid terhelés kiterelése az Európai Unió területéről, Eh, valójában probléma. A kereskedelmi politikának szerepet kell játszani azonban más területeken is, ahol meg kell védenünk az Európai Uniós érdekeket. Említettem már a eh, kereskedelmi biztonságot és a technológiát. Ez az egész eh, ipar, iparpolitikánk, iparpolitikai stratégiánkat érinti, hiszen át meg kell beszélnünk, hogy melyek ezek a területek, ahol nem engedhetjük meg magunknak, hogy az EU-n kívüli termelésre hagyatkozunk. Melyek azok a kulcsfontosságú termelési ágazatok, ahol, ahol szükségünk van Európai termelésre. És hát azonnal itt fölmerül természetesen az intellektuális szellemi tulajdonjogok kérdése, amelyeket meg kell védenünk. Már most is folyik a munka a beruházási projektek átvilágításával, és ugyanígy a kettős felhasználású tehát katonai és civil felhasználású termékek és szolgáltatások előállításának a területén ezt már vizsgáljuk. Ezt a rendszert reform alá bocsátottuk. Nagyon fontos, hogy a fogyasztóvédelmi elveket is beleveszik a megállapodásainkban, fontos, hogy ezek meg is valósuljanak. Olyan elemek ezek, amelyekre egy koherens kereskedelmi politikát lehet építeni. De azért azt is el kell mondanom, hogy a kereskedelmi politika hozzá tud járulni mindezeknek a szomszédos területeknek a sikeréhez, de nem tudja ezeket megoldani. A kereskedelmi politika nem biztonságpolitika, a kereskedelmi politika nem fejlesztési politika, a kereskedelmi politika nem klímapolitika. A kereskedelemnek arra kell koncentrálnia, amit meg tud oldani, és amihez ért, ez pedig nem más, mint megerősíti a gazdaságot, a foglalkoztatás és a növekedés motorja tud lenni, ehhez ért. Nos, ez a háttér. Mi, mivel fogunk foglalkozni 2020-ban? Elmondtam, hogy az elsődleges prioritásunk a WTO eh, rendszerének rendetétele, a tárgyaló funkciók eh, megerősítése, és a vitarendezési rendszernek az eh, helyreállítása másrészt. a Kínával és az Egyesült Államokkal kapcsolatos fennálló kulcsfontosságú kapcsolatunk megerősítése, van der Leyen asszony ezekben a percekben találkozik Trump elnökkel Atlanti óceánon át húzódott transzatlantikus hát kapcsolataink megerősítése céljából. Ez azt is jelenti persze, hogy a kapcsolatainkat sokszínűbbé kell tennünk, ezért is örülök például a, a Vietnáma megkötött megállapodásunknak, és új megalapanást kell találnunk az Egyesült Királysággal. Együtt kell működnünk Svájccal, új stratégiát kell kidolgoznunk Afrikában az idén, Afrikával az idén. Ezzel kapcsolatban is jön egy csúcsértekezlet. Ezek nagyon fontosak, nem csak mint kereskedelmi politikák és kereskedelmi megalapítások, hanem ezek a szabály alapú világ működésének az alapépítő kövei miközben a multilaterális rendszer egyre fenyegetettebb. Persze fontos, hogy ezeket a megalapodásokat a felekbe is tartsák, fontos, hogy ezek ne csak szavak maradjanak, amelyeket papírra nyomtatunk, hanem valóban megvalósuljanak. Ennek érdekében új funkciót is állíthatunk föl. Végül pedig nem utolsó sorban említem kell a kiegyensúlyozott az esélyek egyenlőségét, az úgynevezett level playing fieldet, nem lejthet a pálya egyik fél felé sem, nem lehetünk naívak, mindig örülünk annak, hogyha tárgyalások révén két oldalú vagy sok oldalú megalapodásokra jutunk együtt, a képesnek kellünk lenne arra is, kell lennünk arra is, hogy megvédjük magunkat olyan területeken, ahol a partnerek nem hajlandóak tárgyalni sem velünk. É, védenünk kell magunkat a tisztességtelen gyakorlatokkal szemben, ezért továbbra is kereskedelmi védelmi eszközöket fogunk használni, hogyha ez szükséges E, illetve e, javaslatot tettünk e, a végrehajtási rendeletnek a megerősítésére, amikor ugye a WTO keretrendszerek között fennálló vitákat a, más, a többi félnek az ellenállása miatt nem tudjuk szabályszerűen rendezni. Ezen kívül a bizottság azzal is foglalkozik, hogy a belső piac hogyan torzul a külföldi támogatások miatt. Úgyhogy elég nagy portfólió ez, szoros együttműködése van a bizottság az Európai Parlament és a civil társadalom között minden formában, és úgy gondolom, hogy ez fontos a kereskedelmi politika hatékonysága és legitimációja miatt. A polgároknak nagyon legitim jogos kérdései vannak a kereskedelmi politikával kapcsolatban, és ezt önállóan a bizottság nem fogja tudni megválaszolni. Úgy gondolom, hogy tájékozott felek közötti vitákra van szükség, és az Európai Parlament kivételes helyzetben van ebből a szempontból Ugyanakkor fontos munkát kell végezni a tagállamoknak és a helyi szinten is az szereplőknek, hiszen a kereskedelmi politika is nem csak Európai Uniós politika, hanem tagállami és helyi politika is. És ezzel le is zárnám felszólalásomat, és várom a megjegyzéseiket, kérdéseiket. Köszönöm szépen. Sabine for this, uh... Köszönjük szépen, Sabine. Ezt az áttekintést az Európai Bizottság kereskedelmi szemszögéből, és most pedig átadom a moderátornak a szót, a Vájer asszonynak, aki az európai kereskedelmi politika lapjának az alapítója és főszerkesztője, a Border Lexnek, amit mindenki ismer. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Valóban fontos, hogy 2020-ban mire számíthatunk. Januárban írtam erről egy cikket, Rögös út címmel, és az első panelbeszélgetésünk keretében a zavaros időkereskedelmi politikának kilátásairól beszélgetünk. Egy kiemelkedő előadók vesznek részt a közgazdasági, illetve az üzleti és a jogi eh, terület szakértői. Szabine pedig majd reagálhat a reakciókra, tehát itt marad a körünkben. És 1 óra 15 perc, 2 óra 30 perc közötti időszakot tervezünk a következő szakaszra való áttérés előtt. Most az előadókat szeretném felkérni. Julia Nielsen az OECD kereskedelmi és mezőgazdasági igazgatóságának igazgató helyettese, aztán Pete Eckhout, a londoni jogi Egyetem, University College eh, dékánja és kiemelkedő közgazdasági jogi szakértő, aki mellett a svéd eh, vállalkozások szövetségének a vezérigazgató helyettese, főigazgató helyettese és a kereskedelm svéd szakértője. Úgyhogy megfelelő kezekbe helyeztük ezt a témát, azt gondolom. És Juliát kérném, hogy egy összképet adjon nekünk a kereskedelmi politika fejlődésnek várható irányairól. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, hogy néhány gondolatot feldobhatok a beszélgetésünk keretében. Arról hallhattunk, hogy kemény időszakot élünk át a kereskedelmi politikában, tehát valóban rázós az út, rázós az utazásunk. És nagy a bizonytalanság, amiről korábban azt gondoltuk, hogy előre látható, most nem nagyon számítható ki. A globális növekedést visszahúzzák különböző tényezők, és a, az együttműködést e, is meg kell fontolni. Egy, egy kicsit arra kéri a moderátorasszony az előadót, hogy lassabban tartsa a helyzet ismertetőjét, és egy kicsit több időt is tudunk adni az eredetinél elnézést kérek, akkor lassabban folytatom. Tehát a nemzetközi gazdasági együttműködés kihívásairól, illetve a globális szabályalkotásnak a feladatairól szólva azt is meg kell említenünk, hogy nehéz a helyzet, illetve bizonytalanok a körülmények. És ez különösen a kis cégek számára nagyon hátrányos. De a globális növekedést is visszafogja. Az első mondanom, hogy a nemzetközi gazdasági együttműködés működőképességéhez globális szabályok kellenek, különösen azért, mert a legnagyobb kihívások némelyike a kereskedelmi rendszerben globális megoldást kíván, illetve kívánnak, és globális szabályokat. A digitalizáció, digitális kereskedelem az első ilyen tényező, tehát Mindez ugye meghatározó jelentőséggel bír a mai kereskedelemben. A globális internet most már diktálja a helyzetet és a szabályokat. Határon átnyúló kereskedelem nagyon nehezen kezelhető egységes szabályzat nélkül. Átjárhatóság, interoperabilitás kell, illetve megfelelő megoldások. Hogyha ki akarjuk használni, a befogadó kereskedelem akár nők, akár eddig kimaradt országok, akár más tényezők bevonása által valósul ez meg. Lehet ez egy amerikai épek adatvédelmi megoldás, vagy egy európai adatvédelmi megoldás is, de mindenképpen a problémát lehet részben orvosolni, hogyha nem veszítjük szem elől azt az aggasztó trendet, amely a korlátozások formáját ölti, és ez kiterjedőben van sok országban. Az első kihívás a globális internet, amit nem szeretnénk korlátozni, tehát meg kell találni erre a megoldást. A második az állami támogatások rendszere. Ez már egy régi vita. A mezőgazdaság, a halászat, a foszilis üzemanyagok területén, és az iparban is komoly kihívás. úgy látjuk, hogy növekvőben van az állami támogatás. Háromféle nyomás kényszeríti ki. Egyrészt az állami kapitalizmus zsebébe szeretnének mind mélyebben nyúlni. Aztán a digitális dinamikában a mindent visz a nyertes szemlélet terjed, és a piacok között pedig kimenet és bemeneti piacokat, input és output piacokat különböztetnek meg. Úgy tűnik, hogy a nyertesnek szánt résztvevők bőven ki vannak stafírozva állami pénzzel, ami globális kockázatot jelent, mert torzítja a piacot, a kereskedelmet, illetve a, a versenyt, eltorzítja a kapacitások alakulását, kereskedelmi háborúkhoz vezet, és ez különösen a fejlődő országok számára ártalmas, mert ott az állam zsebe nem olyan mély, mint másod. És az adófizetőket is megkárosítja a célszerűtlen állami támogatás. Nem azt mondjuk, hogy soha semmit nem szabad államilag támogatni. A kutatás, fejlesztés, az oktatás, képzés elősegíti a digitalizációt és a fejlődést, tehát ezt érdemes lenne finanszírozni, de hát messze nem erről van szó az állami támogatások terén hogyha bilaterális keretben próbáljuk kezelni a támogatásokat, akkor azt a problémát tapasztaljuk, hogy egyenként le kell a rossz fiúkat harcolni. Az egyiket felbeverjük, jön a másik. Tehát ehelyett átfogó megoldásokat kellene keresni. És a kereskedelem és a fenntarthatóság közötti kapcsolatot úgy kell kialakítani, hogy sürgősen globális együttműködést alakítunk ki, illetve indítunk el, ami például a kibocsátási értékek csökkentését is elősegíti. Kereskedelmi megállapodások kellenek környezetvédelemmel ötvözve, illetve kölcsönös és közös felelősségvállalásra van szükség, aminek megvannak a maga technikai feladatai, hogy egyrészt jól célozzuk meg a problémát, és legyünk hatékonyak, eredményesek. De közben a hazai gazdaság is lássa ennek az előnyét, illetve a hazai adófizetők kevesebbet kell, hogy állami támogatásra fordítsanak. Hogyha megnézzük a gazdaságpolitika különböző területeit, azt látjuk, hogy a kereskedelem mögötti közvélemény támogatás halványodóban van, tehát úgy látják, hogy a globalizáció vesztesei nem védik eleget a hazai ipart, és a globális gazdaság fejlesztése érdekében ezt is megoldásokkal kell valahogy körülbástyázni. Vagyis pozitív irányba kellene a lemaradt régiók fejlődését indítani, és erre keresük az eszközöket. Hogyha nem a megfelelő területeket finanszírozzuk államilag, akkor nem lesz erőforrásunk, nem marad pénzünk arra, hogy a valódi kihívásokat kezeljük. És ennyit szerettem volna ebben a körben elmondani. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a kiváló bevezetőt, valóban a lényegre tért. És Pitet kérdezem, hogy ön szerint hogy működik a rendszer, hogy teljesít? Nos, hogy is teljesít? Hát először is nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, hogy itt az Európai Parlamentben részt vehetek ezen a megbeszélésen, és széles értelemben szeretném a jelenlegi szakpolitikai látképet felvázolni, ami komoly kihívás néhány percben. Úgy szeretném abszolválni ezt a feladatot, hogy két kulcs paradoxonra hívnám fel a figyelmet a kereskedelem politika terén, és itt világ léptékben gondolkodva mondom ezt. Legalábbis én így látom. Paradoxonokról beszélek, de nagyfokú surlódásnak is nevezhetnénk a kereskedelmi rendszerben. És egy hamarosan távozó uniós tag szemszögéből fogalmazom meg, hogy ők surlódásmentes kereskedelmet szeretnének, de a B betűvel kezdődő ország nevet igyekszem nem emlegetni, vagy nem sűrűn. Az első paradoxon tehát ez, kibontakoztak a kereskedelmi háborúk, itt a csillagok háborúja analógia jutott eszembe, és azt mondanám, hogy a vámok visszatérése kereskedelmi háború, csillagok háborúja, és a vám visszatér. A Trump adminisztráció szankcióként használja a vámokat, illetve az alkuk kikényszerítésére eszközként. Tehát a vámok nagy léptékben tértek vissza. És ez egyfajta paradox, mert a mai kereskedelmi politika, ahogy én látom, arról kellene, hogy szóljon, hogy hogyan szabályozunk. Sokkal inkább, mint hogy milyen vámokat vessünk be. Hogyha a mai kereskedelmi politikát nézzük, akkor elég bután alakultak a szabályok. A globalizált összekapcsolt gazdasági helyzetben sokkal fontosabb a hatékony szabályozás a vámoknál kivéve a magasabb vámot alkalmazó fejlődő országok körét. Egyéb országokban igazából nem is érti a szakember, hogy a fejlettebb részén a világnak miért vannak még vámok egyáltalán. És később szívesen le is vezetem ezt részletesebben, de azt hiszem, hogy a Google vezérigazgatója Sundar Pichar mondta tegnap Brüsszelben, Brüsszelben bocsánat, hogy Hm. Hm. azt nyilatkoztam múlt héten, hogy a kereskedelmi politika adja az egész problémakörnek a hátterét manapság. Tehát a mai kereskedelmi politikai tájképnek az alakulásában, tehát azt látjuk, hogy az Európai Unióban a kereskedelmi politika a globális irányítási kérdéseket, illetve intézkedéseket mert nem írja le kellőképpen fogalmilag. És a gazdasági kapcsolatrendszerből következnek a komplex összefüggések. Egyrészt van egy külső irányultságú politika, ami a határon kívülre irányul, és hát határon át kell szállítani a termékeket, de nem csak erről szól a kereskedelmi politika, hanem sokkal szélesebb kört ölel fel. Amennyire tudom, az európai adatvédelmi szabályozás, a GDPR az ugyanolyan fontos a szabályozásban, mint a közös vámtarifák az áruforgalomban. Lehet, hogy még fontosabb is. Ez tehát az első kihívás. Trump úr szívesen dobálozik vámokkal, de ennek ellenére, és ezt nevezném az első paradoxonnak, hogy a szabályozást kellene erősíteni. A második a támadás alatt álló multilateralizmus, hogy ismét a csillagok háborúja analógiára térjék, térjek vissza. Az Európai Bizottság egyik prioritása természetesen az, hogy helyreállítsa némileg a WTO működését a következő évben, és ehhez csak sok sikert tudok kívánni. Miért paradoxon ez szerintem, illetve ennyiben hasonlít a szabályozás kontra vámok paradoxon helyzetéhez. A szabályozási területeken a globális kereskedelmi politika, ahogy én látom, kizárólag multilaterálisan haladhat előre. Bilaterálisan próbálkoztak már sokat, ez egy fontos rész, az Európai Unió a szabadkereskedelmi megállapodásai rendszeresen kitérnek ezekre a szabályozási kérdésekre, de hogyha a CITA vagy a TTIP állását nézzük, akkor azt is tapasztaljuk, hogy bilaterálisan mennyire nehéz előrelépni. Sőt, ha előreléptünk, akkor az csak egy szűkebb ország körre terjed ki, és nem globális léptékben. Tehát úgy tűnik, hogy a szabályozási kérdésekben, mintha a között kellene választani, hogy multilaterális megközelítés lesz, vagy unilaterális egyoldalú lépések következnek. Mert hogy az alkuk indulnak be két oldalúan ettől. És a paradox világban az uniónak az álláspontja, illetve a fő feladatai a következő izgalmas témakör. A világ vezető gazdaság szabályozó ereje az unió. Ez egy merész állítás, de azt gondolom, hogy helytálló. És az Egyesült Királyság szempontjából is mondhatom, hogy meglehetősen észszerű szabályozó, az Unió a populizmust kellően kontroll alatt tudja tartani, és ettől erős az Unió pozíciója. De sokkal kevésbé képes a populista kereskedelmi politika gyakorlatára. Tehát a vámokat nem tudja csípőből lelőni, úgy, mint az amerikai adminisztráció. Szerintem nem is kellene, hogy lelője, hanem tartsa csak magát a maga lőfegyvereihez, vagy lézerkardjához, ha úgy tetszik, és szorgalmazza, illetve folytassa a multilaterális módszertant, viszont bátrabban, mint eddig. Nem csak jogsegély vagy meggyőzés módszerével kellene próbálkozni, hogy a világvezető üljenek már vissza a multilaterális tárgyalóasztalhoz, hanem arra is szükség lenne, hogy a saját egyoldalú szabályozói hatalmával az országok éljenek és ne visszaéljenek. Tehát az EU ezen a téren tehetne többet. A következő panelbeszélgetés témájára vezet ez már át a fenntartható fejlődésnek a problémakörére, mert ez az a kérdéskör, ahol az uniónak az egyoldalú meggyőző ereje éppen, hogy a multilaterális tárgyalóasztalhoz ültetné vissza a világ vezetőit. Köszönjük szépen! Köszönjük a helyzetismertetőt. Anna Stellinget kérdezem, hogy a svéd üzleti élet, gazdasági élet hogy áll jelen pillanatban. Köszönöm szépen a szót, köszönöm a felkérést. Nagyon aktuális ez a témakör, hiszen óriási horderejű a kereskedelem politika. Igyekszem nem megismételni az előttem szólókat. Valóban változóban a világ, a geopolitikai változások vesznek körül bennünket, de emlékeztetőül ugye a kereskedelm is változik. És néhány példát mondanék erre. Erre szeretnénk az unió figyelmét összpontosítani a jövőben. A kereskedelm világa átalakulóban van. Látunk még különböző tájékoztató brosúrákat, amiken az látszik, hogy az óceánon utaznak a konténerek, már nem csak az áruk áramlásáról, hanem a szolgáltatások, emberek, a tudás, a tőke, az ötletek áramlásáról is van szó. Aztán terjednek a szabványok, a fenntartható fejlődés, a munkahelyek. Tehát a zavaros időkben mindezeket kockázatok, veszélyek is fenyegetik. Tehát azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a kereskedelem drámaian átalakul, és ennek fényében láthatjuk, hogy a jövőbeni kereskedelem politika az Unióban hogyan alakulhat. Lépjünk visszafelé néhányat. Hát az utóbbi időben mik a nagy horderejű kereskedelmi változások? Hármat szeretnék említeni. A három nagy horderejű, mindenki számára ismert, a globális ellátási láncok, a szolgáltatások előretörése és a digitalizáció, digitalizálódás. Az utóbbi évtizedekben, különösen az utóbbi kettőben rengeteget beszélünk a digitalizációról, a globalizációról, és hogyha megnézzük, hogy a termelésre hogy hatnak ezek vissza, illetve a kereskedelemre, a fogyasztásra, akkor azt látjuk, hogy nézzük a globális ellátási láncok tükrében ezt. Ez most már valós, ez a helyzet a nemzetközi kereskedelemben, ami minden céget érint. Tudjuk, hogy mondjuk egy Svédországban gyártott Volvo kamion vagy haszongépjármű a világ sok-sok különböző országában gyártott alkatrészekből áll össze. Tehát valójában már hiába szerelik Svédországban, készült az egész világon. A másik nagy horderő változás a kereskedelem szolgáltatássá válik egyre inkább. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatás tartalma nő a kereskedelmen és a gyártásban. Több mint 50% az OECD országokban hogyha hozzáadott értéket veszük, szolgáltatás formáját ölti, és növekvőben van a szolgáltatásnak az értéke. Tehát a termelés, a kereskedelem szolgáltatás nélkül nem működik. Vegyük a szélturbináknak az esetét, a szélerőműveknek a telepítését, üzemeltetését, a felügyeletét szolgáltatás formájában biztosítják. Aztán talán a legfontosabb a digitalizálódás a kereskedelemben. A kereskedelmi szolgáltatások több mint 50%-a nem is működne, hogyha a digitális adatok áramlása nem lenne biztosított. Tehát nincs adatátadás, akkor nincs kereskedelem és a Volvo svéd példáját hoztam eh, fel az előbb, de a különböző appokat említhetném, mint eh, szolgáltatási, illetve értékesítési platformokat. Tehát ez a három nagy változás. Aztán hozzávehetjük a geopolitikai összefüggéseket, aztán a protekcionista intézkedéseket, a kereskedelmi konfliktusok globális jellegét, és azt látjuk, hogy a kereskedelmi politika már nem az, ami régen volt, és nem is lehet. Tehát mivel a kereskedelmi világ az utóbbi években mélyrehatóan és a gyakorlatban forradalmi változásokon esett át, szeretnék rámutatni néhány az Unió számára kiemelt témakörre, amire összpontosítani kellene. Itt most csak slágvortosan blikfangosan szeretnék néhány rövid észrevételt elmondani. Üzleti nézetben hallottuk már korábban, hogy a kereskedelmi szabálykönyvet, szabályzatot át kell írni. Tudjuk, hogy a szolgáltatások előretörése, a digitalizáció az marad, velünk van, és megkerülhetetlen, de az utóbbi 20 évben nem nagyon változott a kereskedelem szabályzata. Például az elektronikus kereskedelem terén. A WTO-ban folynak a tárgyalások erről, de nem csak az elektronikus kereskedelem példázza ezt, hanem sok más tényező terén is felül kell írni az eddigi szabályokat. Zavaros időkben az uniónak újra és újra ki kell állnia az átlátható és előre látható szabályalkalmazás mellett. Tehát kiemelt jelentősége van annak, hogy a szabályok egyrészt rendelkezésre álljanak, másrészt alkalmazzák őket az érintettek, a társaságok, a gazdasági ö, szervezetek. És az unió multilaterális ö, kereskedelmi rendszere megközelítése az áterv, de emögé valós tartalmat kell oda tenni. Az EU ambíciózus szabadkereskedelmi megállapodási ütemtervét folytatólagosan meg kell valósítani. Az utóbbi évek munkáját folytatni kell, és tudjuk, hogy átlagban az Unió számára nagy a hozadéka a szabadkereskedelmi megállapodásoknak, mert tudjuk, hogy egy-egy ország bevonása 50%-kal megdobja a kereskedelmi volument. És nyilván minél nagyobb léptékű a megállapodás, annál nagyobb a hatása. Aztán a kereskedelemben dolgozók számára alapvetően nagyon könnyű a kereskedelmi megállapodásokat a gyakorlatban alkalmazni, hiszen az ő javukra készült. Úgy kell struktúrálni, hogy megfelelően tudjon működni, és a VTO-s tárgyalásokat is elősegítsük ezáltal, ahol még bőven lenne mit javítani. Például a kazaksztáni mm, szabálykövetést egy megállapodást nélkül lehetne javítani, nem vagyok benne biztos. Aztán az ötödik szempont a fenntartható fejlődés. Ezt mindenképpen meg kell említeni, három dimenzió mentén. A kereskedelmi politika hozzájárulhat ehhez, és hozzá is kell, hogy járuljon, illetve a WTO-ban a multilaterális egyeztetéseket, plurilaterális ö, tárgyalások formájában is folytatni kell. Úgy tűnik, hogy számos területen eddig tudtunk eljutni, és a szabadkereskedelmi megállapodások TST fejezeteire kell odafigyelni, illetve a támogatások ellentételezésére kereskedelemmel, és mindez a jövőbeni fenntartható fejlődés célját kell, hogy szolgálja. Hatodik szempont, röviden fogalmazok, újra kell indítani az USA-val az uniós kapcsolatokat. Hogan biztos nagyon bölcsen fogalmazott nemrég, amikor azt mondta, hogy az USA és az EU dolgozon együtt az ö, a kereskedelem fejlesztésen, ahelyett, hogy az acél és autógyártás területén konfliktusba bonyolódik egymással. Az Unió és Japán közötti kapcsolatrendszer alakulása jól példázza ennek a sikerét. És aztán a protekcionizmus rövid távú hatásait hosszú távú megfontolásokkal kell ellensúlyozni, mert hosszú távon mind vesztesei leszünk a protekcionizmusnak. Először is kiszámítható szabályokat kell kialakítani a KKV-k, illetve a gazdasági fejlődés érdekében ez a felzárkózásnak a célja, és az EU erős hangon kell, hogy kiálljon ezek mellett az érdekek mellett. Aztán a geopolitikai megfontolások, a biztonsági kockázatok kezelése a nyolcadik szempont. Például elhúzódnak az ötödik generációs mobilrendszereknek a tárgyalásai, és ez van a háttérben. Az uniós kereskedelmi ambíciókból ne engedjünk a biztonságra hivatkozva. utolsó pont, az Európai Uniónak igen ambiciózus az agendája, ez óriási, van egy új ipari stratégiánk, van egy új európai díl, és mindez az, már az asztalon van, ez pusztán néhány példa. Nagyon fontos, hogy koherensek legyünk. Nagyon fontos hogy mindaz, ami a szuverenitás alatt értendő, más területeken ne jelentsen kárt. Tehát fontos, hogy ká- koherensek legyünk. Nagyon fontos, hogy áramlás legyen a kereskedelemben, a személyek, áruk, szolgáltatások szabad áramlása, tőkeáramlása megvalósuljon. Nagyon fontos, hogy ne tegyük tönkre az értékláncokat, nagyon fontos a gazdasági együttműködés, a kereskedelemben ez hozzájárult a növekedéshez, a munkahelyteremtéshez. 36 millió munkahely függ az exporttól, tehát emlékezzünk arra, hogy nagyon fontos több kereskedelmet biztosítani, különösen amikor turbulens időszakban élünk. Köszönöm szépen, azt gondolom, hogy nagyon jó áttekintést kaptunk itt a különböző kérdésekről, és azt gondolom, hogy jó vitálében nézünk. Mielőtt kérdéseket tesznek fel a képviselők, Szabina szeretné reagálni mindarra, ami elhangzott. Tulajdonképpen nagy hatással volt rám a a kihívások összegzése. Volt egy megjegyzésem, van egy megjegyzésem, és ezzel küzdünk. Tehát egyedül nem lehet valaki multilaterális. Hogyan tudunk másokat meggyőzni arról, hogy térjenek vissza a multilaterális agendához, mi eltökéltek vagyunk emellett, de az, hogy mindezt hogyan érjük el, fontos lenne ezeket összegyűjteni, és erre vannak tudom, eszközeink, de hogyan tudjuk felkelteni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a globális szabálykönyv frissítése, akár multilaterális, akár plurilaterális módon. Tehát, hogyha a szakbizottságnak vannak ötletei erre vonatkozóan, akkor én vevő vagyok erre. Megnyitom a kérdések körét. Ki szeretné kezdeni. Krisztof Hansen talán először. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nagyon sok kihívást lefettünk, amelyeket meg kell vizsgáljunk az elkövetkezendő években. Szabina Vájánthez intézem az első kérdésemet. Szerint a turbulens időkről is szól, volt Airbus Boeing, hol is járunk itt. Természetesen tudjuk azt, mik a hívások az európai vállalkozások számára, az Airbus ítélet kapcsán, a Boeing ítéletre várunk még, tehát hol is tartunk itt ebben a folyamatban. A Mercosurra vonatkozik egy további kérdés, ez egy olyan megállapodás, amelyet nagy izgalommal várunk, de tudjuk azt, hogy bizonyos ágazatok az Európai Unióban tartanak mindettől, különösen a mezőgazdaságban, aggódunk a Párizsi éghajlati megállapodás céljának teljesülése miatt. Vannak olyan államos kormányfők, akik már most elmondták azt, hogy jelenlegi formájában ezt nem tudják elfogadni. Emmanuel Macron, Sebastian Kurz, és most a Wallon régiótól is ugyanezt halljuk, hogy mindezt ellenezni fogják. Van -e lehetőség a manőverezésre, van -e erre, ennek erre eszközök? mi az, amit meg szeretnének változtatni pontosan a szabálykönyvben. Mrs. ez intézem a következő kérdés, ami a hetes pontot illeti. Ez hangzott el, hogy nagyon fontos, hogy ne hozzunk létre további akadályokat. A szénhatár kiegészítési mechanizmus kapcsán ön mit gondol? Gondolom a többi kollégás szeretne kérdést feltenni. Köszönöm szépen. Um, azt hiszem, a Kopoló asszony ön szerepel még a kérdezők listáján. Köszönöm szépen. Én a gyakorlatilasabb kérdésekre összpontosítanék és a rövid távra. Úgy tűnik, hogy a 2020-as évvel egy új eh, bizottság eh, kezdte meg munkáját, ez egy új évtized kezdete, és a kereskedelmi kapcsolatokban úgymond igen, kemény módszerek érvényesülnek. Amerika a meghatározó ebben az évben, az amerikai politika, a választási évről, szóval a Brexit kapcsán is fontos mindez, mit teszünk majd, Kína, illetve a reformja, a bilaterális kapcsolatok, illetve mindez, amit Trump tett az első szakaszban, és a piaci alapú, illetve nem piaci alapú gyakorlatok kérdései. Mind önök az én, mind mondjuk az én intézem a kérdést. 2020-ban ez pozitív lépésként lehet-e értékelni az Európai Unió számára? Köszönöm, Béklen úr, szeretnék kérdést feltenni? Igen, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a nagyon izgalmas előadásokat, eh, a nézetek bemutatását. Minden változik, a gazdaság, a világ is változóban van, a kereskedelem is, az Európai Parlament is változóban van, és azt gondolom, hogyha itt az Intában eh, feltesszük a kérdést, akkor eh, egyik célunk a megvalósítás felé történő elmozdulás. Fontos, hogy megnézzük azt, hogy hogyan tudjuk kompetenciáinkat kibővíteni, és hogyan tudjuk a DigiTrade munkáját kiegészíteni. A nagyobb átláthatóság segítségevel a kereskedelem demokratikus legitimációját erősítjük, úgy érzem. Nincs most időnk erre a kérdésre. Nem csak a az Európai Parlamenten, a nemzeti parlamentek is sokat vitáznak a kereskedelmi kérdésekről, és ők is illetékesek a beruházási terveket illetően, szerződéseket illetően, ez egy megosztott kompetencia. Önök mindezt hogy látják? Tehát nem konkrétan az egyik vagy másik panelistához intézem ezt a kérdést, hanem bárkihez, aki úgy érzi, hogy erre válaszolni tud, vagy szeretne. Két véleményt hallottunk. Szabén Veljen asszony azt mondta, hogy a köztámogatottság növekedőben van a kereskedelem területén, de azt is hallottuk, hogy ez csökkent. Nem tudom igazán, hogy mi a helyzet. Hogyha a kereskedelem ellenzői kisebbségben vannak, akkor ők egy nagyon hangos kisebbség, mert hogyan tudunk belépni a 21. századba a kommunikációt illetően, a kereskedelem ellenzői előtérben vannak, de úgy tűnik a 2020-as év a Fehérház számára is meghatározó lesz. Vannak-e javaslatait? Nagyon fontos kérdéseket hallottunk Három kérdés hangzott el. Nagyon sokan várnak még arra, hogy kérdést feltegyenek. Ki szeretné a válaszokat kezdeni? Yeah, maybe the question. Szabine, esetleg. Az Airbus Boeing kérdése Régi vicc jut eszembe ezzel kapcsolatban, amikor egy fiatal uh, jogász meg uh, örökli a, az apja uh, ügyvédi irodáját, és azt mondja az édesapjának, hogy uh, apám büszke lehet rám, hogy sikerült lezárnod, uh, uh, lezárni azt a uh, pert, amely már évek óta foglalkoztatja az irodát, azt gondolom, hogy ugyanez igaz a transatlanti kapcsolatok, amikor 15 éven keresztül a jogászok ebből nagyon jól megéltek. Fontos, hogy pontot tegyünk ennek a történetnek a végére, a vitarendezést, mint eszközt teljes mértékben kiaknáztam mind a kétféle VTO-n belül, és most nagyon fontos, hogy elkezdődjenek a tárgyások, Az USA-nak megfogalmaztuk a javaslatainkat, a fennmaradó megfelelőségi kötelezettségvállalásokat. Számos panelban folyt erről a vita, tehát tudjuk, hogy mik azok a kérdések, amelyekkel foglalkozunk el mindkét oldalon, és javaslatokat készítettünk ezzel kapcsolatban, megkérdeztük az USA-t is, hogy mi történik az ő oldalukon. Ők azt mondták, hogy mindezeken a kérdéseken dolgoznak, de egyelőre nincsenek még részletek. Nagyon fontos még az is, hogy a jövőbeni fegyelmezettséget illetően is javaslatokat fogalmaztam hogy és itt is, hogy multilaterális módon járjunk el. Az elmúlt hónapokban az usa partnerünk hajlandó volt a tárgyalásokra, politikai szinten úgy tűnik, hogy meg szeretnék várni a Boeing kimenetelét. Technikai szinten folytatjuk a munkát, de meg kell nézzük, hogy mikor hajlandó az USA fél is nekiállni annak, hogy megoldja ezt a kérdést. A Mercosur kapcsán fontos, hogy a vita világos bizonyítékokra, adatokra támaszkodjon. Jelenlegi formában nem tudjuk elfogadni a megállapodást, de mi is ez a jelenlegi forma. Jelenleg még jogi módosításokat végzünk. Nézzük meg a megállapodást, és kiderül az, hogy nem a megállapodás a probléma, hanem az, hogy hogyan tudunk bizalmat felépíteni, ami a megvalósítást és a megállapodás szabályait illeti, ami a jogi kiigazításokat illeti a felkészülést a mi részünkről. Van még időnk, nem fogok ezt elsietni, és Mercosurbeli partnereinkkel is tárgyalni szeretnénk, azért, hogy megnézzük, hogy hogyan tudjuk a az elfogadhatóság feltételeit javítani. Tartjuk magunkat a megállapodáshoz. Julia feltett egy kérdést. Kereskedelmi megállapodások és a környezetvédelmi megállapodások közötti kapcsolatról mi a megvalósítási mechanizmusainkat a kereskedelmi megállapításból kölcsönadjuk úgymond a, a Párizsi megállapodásnak, a Mercosur megállapodásunkon keresztül. Ez egy óriási lépés, hogyha megnézzük az összes kötelezettségvállalást, amelyek a Párizsi megállapodásból származtathatóak. Ez érinti az EU-t és a Mercosur-t is, mind a két fórum tovább viszi ezt a kérdést Hát nem az a kérdés, hogy hogyan kell megváltoztatni a megállapodást, hanem hogyan tudunk bizalmat eh, felépíteni a megvalósításhoz. Ami a mezőgazdaságot illeti, nagyon szigorúak itt a kvóták, ezek eh, a védzáradékhoz vannak eh, kötve. Ez egy olyan vita, amelyet tényekre támaszkodva kell, hogy folytassunk, itt a, az Európai Parlamentben is, Brüsszelben, és azt gondolom, hogy az Európai Parlament és az a szakbizottság bebizonyították azt, hogy uh, tudnak -e nehéz kérdéseket kezelni, például a vietnámi megállapodás kapcsán, miért ne tudnánk ugyanezt megtenni más megállapodások kapcsán is, ami az ABC-t illeti. Hogan biztony, biztos Washingtonba látogatott az elmúlt héten, uh, nagyon sok együttműködési formára kapott javaslatot, a transatlanti kapcsolatok megújítására is kapott ajánlatokat, eddig nem kaptunk még visszajelzést. Von der Leyen és Trump elnök között találkozó zajlik, az EU-s félrejelmetet, illetően minden világos, számos javaslatot tettünk, itt nagyon fontos a szabályozás kérdése, az ipari tarifák kapcsán a kereskedelmi vitarendezésben, nem csak az Airbus kapcsán, hanem a Steel Aluminium kapcsán is, illetve egy átfogó agendát alakítottunk az együttműködésre, nem piacorientált politikák kapcsán harmadik országokkal. És kitűnő volt az együttműködés az USA kereskedelmi részlegével, mi a saját eszközeinket is erősítjük az export ellenőrzésekkel, éppen ezért eh, az USA is szívesen eh, dolgozik velünk együtt ezekben a kérdésekben. Ami a Brexitet illeti, azt gondolom, hogy eh, itt világosabb a helyzet, létezik egy politikai nyilatkozat, amely jövőni kapcsolatokhoz meghatározza a keretet, van egy idő, terv, nagyon fontos, hogy ezt komolyan vegyük, mi szerint az Egyesült Királyság kormánya nem szeretné meghosszabbítani a határidőt, tehát azt kell megvizsgáljuk, hogy mi az, ami megvalósítható a határidőn belül. Az Egyesült eh, Királysággal együtt a legfontosabb kérdéseket meg kell nézni, milyen típusú megállapodások hiány a problémát az év végén például, a kereskedelmi áruk kapcsán a kvantitatív korlátozások. Az, US, az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy kilép a belső piacról, ez a szolgáltatásokra is vonatkozik, és a kereskedelmet is mindez meghatározza. Az FTA és a GATT között ez nem olyan nagy különbség, a GATT szabályhoz térünk vissza, ezeket javítani lehet, de itt nincs úgymond véremenő kérdés. Tehát nagyon fontos megnézni ezeket a kérdéseket, amelyeknél el kell kerülnünk azt, hogy ez problémát okozzon. Nem gondolom, hogy a jövőbeni kapcsolatokat vázolni lehet az év végéig teljes körülön, azt gondolom, hogy több időre lesz szükség. Nekünk erre fel kell készülnünk, ami pedig Kínát illeti nagyon fontos, hogy folytassuk az együttműködést Kínával. Jelenleg nem tudom megmondani azt, hogy vajon el fogjuk-e tudni érni a e, beruházási megállapodás célját az év végéig. Még mindig nagyon sok munkánk van, és e, hajlandóság érzékelhető, de ezek a kérdéseket nagyon nehézek. Itt e, az ipari állami támogatások kérése is felmerült, a szolgáltatások kérése, ezek igen bonyolult feladatok, ami Kínát illeti. Nagyon fontos, hogy ezt a témát is komolyan vegyük. Nagyon fontos, hogy az autonóm eszköztárunkat elfogadjuk, éppen ezért ragaszkodunk a nemzetközi közbeszerzési eszközhöz, és nagyon fontos a belső piacot megvédeni olyan folyamatoktól, amikor állami támogatások keretében támogatnak bizonyos ipari folyamatokat. Nagyon fontos egy megfelelő megtárgyalt megoldást kidolgozni. Az idő szorít bennünket, és nagyon sok képviselő szeretne kérdést feltenni. Csak kérem, hogy nagyon röviden zárja le a válaszait és akkor a többi panelista is lehetőséget kap majd a válaszadásra. Elnézést, de nagyon szorít az idő. Azt gondolom, hogy ami a megvalósítást illető, nagyon fontos, hogy egy olyan rendszert hozzunk létre, amelybe a parlamentet is bekapcsoljuk. Tehát fontos, hogy egy olyan rendszer legyen, amikor a parlament részét képezi ezt ennek a feladatnak, És akkor itt meg is állnék. Ellie Chance eh, szeretne kérdést feltenni a zöldek képviseletében. Okay. Hello. Uh, uh, a couple of questions. Néhány kérdésem lenne. Um, talán a panel minden tagja hozzá eh, szólhat ez a kérdéshez, de Tetszett, ahogy arról beszélt, hogy a kereskedelmi politika hogy kapcsolódik a zöld megállapodáshoz, és elismerte, hogy a kereskedelmnek többet kell tennie, mint hogy pusztán nem okoz kárt a környezetnek. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy a kereskedelmi politika nem tud mindent megoldani, de egy kicsit amellett érvelnék, hogy egyre inkább elismerik mindannyian, hogy a, növe, hogy a kereskedelem nem csak a növekedésről szól, hanem hozzá kell járulnia a szociális és ökológiai vonalkozásokhoz is. Nem elég, hogy nem okoz károkat, hanem aktívan hozzá kell járulnia a világ megjobbításához. Ezért úgy gondolom, hogy érdemes lenne az összes meglévő kereskedelmi megállapodás átvilágítani, megnézni, hogy eh, hol van ezekben potenciálisan olyan intézkedés, amely eh, károkat okoz, hogy lehetne olyan eh, módosításokat bevezetni, amelyek a szinergiákat jobban kihasználják, hogy lehetne ezt egy ilyen átvilágítás utáni adatbázist nyilvánossá tenni, a közvita bocsátani. A második kérdés a VTO reformjól szólna, itt tulajdonképpen ön erről úgy beszélt, mint hogyha az zöld megállapodás külön fejezet lenne, de ezt a két napi rendet nem lehet külön kezelni. A biodiverzitás, biológiai sokszínűséget érintő válságot ugyanúgy szem előtt kell tartanunk, mint minden más. Tehát hogyan fognak ezek az erőfeszítések egymásra kölcsönösen összefüggeni? Milyenek lesznek a oldalú kezdeményezésen? Hol húzzák meg a határokat? a között, hogy a, a támogatásokat nem szeretjük, de a beruházások azok, azokat szeretjük, ha bár támogatásnak tűnhetnek, és így tovább. Úgy gondolom, mindannyian említették valamilyen formában a digitalizálást, és szeretnék kérdést föltenni az elektronikus kereskedelem, illetve az adatáramlás kapcsán úgy tűnik, hogy nagyon eltérőek az, eltér, az álláspontok. Az Európai Unió ezt integritási kérdésnek látja, személyes ügynek, az Egyesült Államok viszont árunak tekintik, Kínában pedig biztonsági kérdésként tekintenek erre. Úgy gondolom, hogy Julia Nielsen mondott valamit, mi szerint meg kell a módját annak, hogy az adatokat, hogy az adatkérdés kevésbé legyen fontos és szeretném megkérdezni a meghívottakat, hogy ezt hogy tudjuk elérni. Milyen módozatok vannak arra, hogy az adatok, adat ügyeket, kevésbé fontossá tegyük? Ennek kaptányi asszony szeretett volna megszólalni képviselőként. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, finni fogok beszélni. Köszönöm szépen. Valamennyi felszólalásért köszönhet jár. Úgy gondolom, hogy ami engem leginkább érdekel az az, hogy milyen a viszony a globális és a lokális között, hogyan alakul át az egyik a másikba, hiszen minden folyamatosan átalakulásban van. E, a helyi e, e, hatékonyság lehet az alapjunk, alapunk a nemzetközi magas szintű építkezésben. Lehet, hogy ugye a nagy cégek a kisebbekhez képest ki tudják használni a szedenyőket, hogy már életképesek és már biztos lábakon állnak, közben a kisebbeknek valamiféle segítségre nem szüksége, hogy talpon maradjanak. Ugyanez a kérdés a, a, a kedvezőtlen, hátrányos helyzetű vagy távoli régiók esetében, ahol nincs képesség arra, hogy olyan intézkedéseket hoz, valósítsanak meg, amelyekhez sokkal nagyobb nemzetközi összefüggésre lenne szükség. És végül még egy kérdés, amivel gyakran ütközünk. Az Európai Unió értékei és a kereskedelmi megállapodásai közötti különbségekről beszélek. Például a vietnami megállapodás nagyon sok pozitívumot hoz magával. Az emberi jogok tekintetében, az jogállamiság tekintetében fontos előrelépésekre kerülhet sor, hogyha betartják a vietnámiak ezt a megalapodást. Viszont vannak olyan területek, ahol világos, hogy nem akarnak egyáltalán megállapodni. Hogy látják ezt a kérdést? Solc úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, köszönetet mondanék eh, a nyitó vitához ért is, és fölteszem azt a kérdést, hogy eh, nem kellene kérdést föltennünk eh, a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatban a 24. században, hogy mindennek azt, a, a, a nemzetközi kereskedelmet nem kellene a nyelvkeretrendszerben rendszerben E, megfogalmazni, vagy csak az Európai Parlament és az e, Európai Bizottság próbálkozása arra, hogy az amerikai, elnök, amerikai e, Egyesült Államokkal fölvegye a versenyt, és valamilyen módon az aztán nem maradjunk abban a vitában, amit jelen pillanatban Trump elnök elképzelései dominálnak. Hogy tudjuk alakítani, hogy tudjuk meghatározni mondjuk a, a, a, a, a gyártósok műlakítását, működését akár. Tehát valóban a fenntartható fejlődés vagy az emberek igényei a döntő tényezők? Nem az emberek valós igényeit kellene alapul venni, és ennek alapján kialakítani a kereskedelmi rendszert Eh, vagy mi van, amikor almát importálunk Új-Zélandból eh, az Európai Unióba. Eh, összességében arról akarok beszélni, hogy mit gondol a bizottság arról, hogy az egész termelést át kellene szerveznünk, az egész át kellene szerveznünk, az egész életmódunkat át kellene szerveznünk olyan módon, hogy a zöld megállapodás és a klímaváltozás elleni küzdelem elvei érvényesüljenek, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor olyanok leszünk, mint az olimpiai mozgalom, gyorsabban többet és magasabbra. De ez nem a megoldás. Ha megnézzük Ausztráliát, látjuk, hogy mit jelent, hogyha ezt csinálják, ha nincs lehetőség arra, hogy megszervezzék az erőfeszítéseket, vagy ha nem gondoljuk át, hogy mi magunk hogyan akarjuk megszervezni a, az áruk forgalmát, cseréjét, és az életmódunkat az, ezekkel az alapelveinkkel, akkor problémákra számíthatunk. Önök most itt a mandátumok elején egy ilyen gyökeres átalakulás mellett letehetnék a két centjüket. Megadom a szóval Bent Lengének. If I would be Darth father. Nos, ha nagypapa lennék, és látnám, hogy milyen őrület argentin szaros marha húst hozni a tengeren túlról, és látnám, hogy a globális ö, ö, értéklánc nem hoz, nem hoz munkahelyeket az én országomban. és hogyha azt mondaná nekem valaki, hogy mégiscsak importáljunk szávas marhát Argentinából, mert ez munkahelyet teremt, teremt hazámban, és akkor a versenytársammal szembe tudok állni, akkor nem lehetne egy ilyen stratégia sikeres? Um, What we'll do because we're really running out of time. Nos, mivel fogy az időnk, öt képviselőnek adnék még lehetőséget, és remélem, hogy röviden kérdeznek. Azt látom, hogy nagyjából közösek a témák. Rodríguez Pinheiro, aztán adom meg a szót először, aki kérdést akart föltenni. Muchas gracias. Y disculpa. Köszönöm szépen, és elnézést, későn értem. Nagyon szívesen meghallgattam volna az összes felszólalást a meghívottak részéről. Két gondolatot vetnék föl. Először is az EU-USA kapcsolatokat mindannyian szeretnénk, hogyha ez jól működne, valamiféle észszerű keretben, és nekünk az az észszerű, hogy tudjuk megállapodást kötni, amelyek olyan, olyat, ami megfelel az alapértékeinknek, amelyeket magunkinek hallunk, és amelyek tükrözik a párizsi egyezmény elveit is, de Donald Trump erről már lemondott, ebből már kiszállt. Tehát ha azt mondjuk, hogy meg kell védenünk a párizsi csúcs elveid, de Trump úr ezeket már nem tartja be, akkor hogy tudunk tovább lépni? Például itt van Brazília ügye, aki nem kötelezte el magát menet, hogy komolyan venni a Párizsi egyezmény elveit, mit tegyünk velünk szembe. Aztán itt van Kína. Valóban Kínával is racionális kapcsolatot kellene föntartani, amely kölcsönösségen alapul a cégek közötti kapcsolatokban ami aggaszt az az, hogy olyan megadatást fogadunk el, amely a fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezetet nem tartalmaz. Nem lehetetlen lehet, lehetséges ez, hiszen ugye a kereskedelmi politika eszközeivel tudunk változtatni a dolgokon, és ahogy kollégám is elmondta, a kereskedelmi megállapodások frissítése, aktualizálása ugyancsak fontos, ugye, olyan kereskedelmi politikát kellene kialakultanunk, ami ambiciózusabb, és minden eszközt felhasznál, így tulajdonképpen el tudnánk érni azt is, hogy olyan módon lehetne frissíteni megállapodásokat, amik, hogy, hogy ez nem olyan bonyolult mezmusokkal valósulna meg, hiszen számos ország a Párizs kapcsán már aláírta, hogy vállalja ezeket a magasabb szintű kötelezettségeket. Ennek szellemében lehetne frissíteni megállapodásokat. Fontos lenne, hogy ne csalódjunk, amikor a jövő eljön, mint például Csilla esetében. Mr. Juvin. Rendben, Juvin úrnak adom meg a szót, bocsánat. Elnézést, elnézést, Jordi Kányásznak adom meg a szót. Köszönöm szépen. E, igen, bonyolult nevem van. E, én is sokszor kimondom, hogy nekem is nehéz. Na, szóval ne aggódjon emiatt. E, a mai megjegyzésekkel kapcsolatban engedjék meg, hogy reagáljak, mielőtt föltenem a kérdésemet úgy gondolom, hogy ilyen pillanatban vagyunk, amikor azok az axiomák, amelyek alapján eddig működtünk, vagy dolgoztunk globálisan, azok megkérdőjeleződtek. Jó-e a kereskedelem? És úgy látszik, hogy sokak számára már nem jó a kereskedelem. Ehm, jó-e a kereskedelem? Tehát azt mondhatjuk, hogy nem mindenkinek eh, mindig, és nem mindig jó, de vannak olyanok, akiknek egyfajta új protekcionizmus, rejtett protekcionizmus szellemében érdekeik vannak itt, amelyek mögött előítéletek és ideológiák szerepelnek meg, és ez jogosult is tulajdonképpen. De itt van a Mercosur például, és azt mondják sokan, hogy nem lehet rövid távúan vizsgálni ezt, nem lehet eredményeket rövid után elérni. Olyan stratégiára van szó, ami hosszú távon mindenkinek jó tesz, előre tudunk haladni a fejlődés útján. Ez egy alapeszköz, amelynek segítségével bizonyos célkitűzéseket el tudunk érni, környezetvédelmi vagy fenntarthatósági célkitűzéseket. De a probléma az az, hogy valójában a nemzeti vitákban mindenki rövid távon dönt. Az állami szintű, nemzeti szintű vitákban senki nem gondolkozik se közép, se hosszú távon, csak rövid távon. Tehát lehet, hogy a zöld megállapodás keretében hosszú távon gondolkozunk, azonban a kereskedelem mindig a Mercosurról beszél, és nem a globális kereskedelmi rendszerről. Tehát ma a, a, a, a Mercosur a témánk, ugye a CETA-val már egyszer fölsültünk, a TTIP-el is fölsültünk. A kérdés az, hogy host, hogy tudjuk a kereskedelmi modelleinket frissíteni, aktualizálni, felhasználni, milyen költségekkel és hasznokkal jár ez úgy gondolom, hogy van a világnak olyan része, aki, aki nem akar velünk kereskedelmi kapcsolatban lenni, mert a kínaiaktól meg tudnak venni mindent. Tehát úgy gondolom, hogy a mi elvárásaink problémákat okozhatnak bizonyos kereskedelmi megállapodásainkban. Tehát be akarjuk építeni az emberi jogokat, be akarjuk építeni a, a fenntarthatósági érveket, be akarjuk építeni a, a, a környezetvédelmet, mindent be akarunk építeni, csak az a, és ez rendben is van, csak az a baj, hogy, hogy nem konkrét dátumokra alapítjuk, vagy adatokra alapítjuk mindezt, nem tényekre alapítjuk mindezt. Tehát olyan megállapodásról beszélünk, amelyet azoknak a többsége, akik vitatják most, vitatkoznak róla, vagy tárgyalnak róla, valójában nem olvasták el. Jó kérdés. Merci, euh, rassurez-vous, ma question sera... Köszönöm szépen, rövid lesz a kérdésem, nyugodjanak meg. A panelbeszélgetésben nagyon érdekes az a konszenzus, ami kibontakozott az amerikai gyakorlatról, a szakmai életemben. Én az amerikai jog területen kívüli hatájával többször találkoztam, embargók, szakciók a gazdaság terén, a nemzetközi intézményeknél, illetve ilyenkor fityet a nemzetközi jogra. Megfélemlítés a szándék, illetve állami erőszak alkalmazása, hogy az USA vagy amerikai cégek számára tisztességtelen előnyt érjenek el gazdasági üzleti értelemben. És fontos, hogy a tárgyalóasztalhoz ültessük a nagy szereplőket. És a kérdés, hogy találunk-e szövetségeseket a küzdelmünkhöz. Hogy az amerikai egyoldalúságot, az unilateralizmust átalakítsuk, és hogy a javunkra forduljanak az erőviszonyok. Vagy Egyébként sajnálatos módon, bármit is hallottunk itt a panelbeszélgetésben, a kárát valljuk az előviszonyoknak. Köszönöm. Two. Köszönöm szépen. Kérdésem lenne, két kérdésem lenne, rövid lesz. Első, tudjuk, hogy a szabad kereskedelmi társadalmak legújabb generációja, amelyeket az EU aláírt a harmadik országokkal, ez nem csak, ezek nem csak a kereskedelmről beszélnek, szólnak, hanem sok minden másról is. Tehát nem csak a tsd beszélek, hanem az ILO egyezményekről is, az emberi jogokról is, és így tovább. Tehát az élet sokkal bonyolultabb lett, miközben más felek más területeken állnak elő komoly követelményekkel. Tehát értem, hogy globálisan szeretnénk egy kiegyensúlyozott esélyeket teremtő rendszert, egy level playing fieldet létrehozni, de lehet, hogy ez bonyolult. Eh, hogy látják ezt? Eh, nem látják, eh, hogy itt ellentmondás lenne? Hogy az a hozzáállása, hogy mi a kereskedelem, szabadkereskedelem hozzáállunk, ez nem káros a saját iparunk, gazdaságunk számára, nem lesznek ettől kevésbé versenyképesek. Másrészt láttam a Bloombergen, hogy cikket nem régében, mi szerint az EU körülbelül 11 milliárd USA dollárnyi összeget fog elveszíteni annak következtében, hogy ilyen részt megállapodás kötött az USA Kínával, ez az úgynevezett első fázisú megállapodás, és hogy az Európai Unió azon gondolkozik, hogy ez kompatibilise a WTO szabályokkal. Önök is, ön is így látja ezt? ez a vélemény egy német intézmény, intézetnek az értékelése volt. Tehát ön is így gondolja, hogy ez rosszat tesz az EU helyzetének? Kázbra asszony utolsó kérdésként. Köszönöm szépen. Szerintem kiváló napunk van ma a kereskedelmi politika szempontjából. Ma délelőtt szavaztunk a Vietnámmal kötendő szabadkereskedelmi megalapodásról, ma délután pedig meghallgathatjuk a kiváló panel szakértőket. És rendkívül inspiráló ihletet adó bevezetőket is hallhattunk önöktől, nagy örömmel hallgattam. Valóban uniós szinten érdemes beszélni erről a kérdésről, hiszen globális kihívásokkal, globális problémákkal kell szembenéznünk, és ezeket meg kell oldanunk. Az egyik legnagyobb kihívás természetesen a foszilis üzemanyagok leépítése, illetve a széndiokszid kibocsátás csökkentése. A második az állami támogatások leépítése, az ipar támogatásának a kivezetése és azt gondolom, hogy főleg a foszilis üzemanyagok állami támogatását kell leépíteni. Ez a globális éghalat változás kezelési politika szempontjából nagyon fontos lenne, de nagyon nehéznek is tűnik egyben. Hát távlatos gondolkodás folyik most itt ma délután. A kérdésem, hogy a szakértelmük tapasztalataik fényében a kereskedelem szemszögéből hogyan lehetne kezelni ezeket a kérdéseket. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen, maradt még néhány percünk. És egy kicsit visszaélve moderátori lehetőségeimmel, először is a WTO fenntarthatóság témában feltett kérdések a következő témára tartoznak, hiszen konkrétan azzal foglalkozik majd Úgyhogy az előadóinkat, szakértőinket arra kérném, hogy az ettől eltérő témákra reagáljanak olyan megközelítésben, hogy mit tudunk tenni ténylegesen, hogyan tudjuk kezelni az Egyesült Államok egyoldalú fellépését, hogy ültethetjük vissza az usa a tárgyalóasztalhoz, illetve a nehéz tárgyalópartnert hogy kezeljük. Aztán a befogadó, mindenkire kiterjedő kereskedelmet hogyan tudjuk megvalósítani az eddig kihagyott csoportok, térségek, országok, területek, hogy tudnak részt venni a kereskedelemben. Aztán utolsóként az adatok, a szuverenitás, az önrendelkezés témáit járhatnánk egy kicsit körbe. És talán Júlia kezdhetné a válaszkört. Köszönöm szépen a kérdéseket. Igen, gazdag a témakör, illetve kiválóak a kérdések. 160-nál több országról beszélhetünk ebben a körben, és 41 néhány országnak egyszerűen nincs más választása, mint hogy alkalmazkodjon, illetve főleg a magánszféra védelme, aggasztja az országokat, illetve biztonsági aggályok, vagy iparpolitikai aggályok vannak. Azt gondolják, hogyha megőrzöm az adataimat, akkor a nemzetgazdaságot fejlesztem ezáltal. Ne becsüljük alá a gondolat, gondolati eltéréseket. A magánszféra, mint emberi jog, illetve mint termeléshez fűződő érdek, hogy röviden így jellemezzem ezt a megfontolást. Tehát a kérdés az, hogy a vállalatok hogyan adják át az adatokat, milyen adatvédelmi intézkedéseket foganatosítanak. És itt elég sok hasonló jelenségre figyelhetünk fel. Számos ország szabályozása meglepően hasonlít. Kicsit fájdalmas egyenként végigrágni ezeket a szabályokat, de megéri, mert így lehet áttörést elérni, illetve előnyöket kidolgozni. Különösen a kisvállalkozások, különösen a nők bevonása terén, mert ezek az előnyök nem kövezkednek be, hogyha az adattáramlás nem történik. Aztán a perifériális régiókról szeretnék szólni. A nemzetközi kereskedelemben. Nagyon sok cég vesz részt olyan alapon, hogy azt gondolja, hogy részt vesz, hogy beszállít egy hazai cégnek, amelyik exportál. És itt a nemzetközi ellátási láncok digitalizációs átalakulás egy fontos tényező. Aztán a zöldítés, illetve a multilaterális megközelítés az kölcsönösen nyertes helyzeteket eredményezhet a körforgásos gazdaság révén de egy érdekes és nehéz vita várható arról, hogy mi az, ami jó támogatás, mi az, ami zöld támogatás, és helyén való. Senki nem úgy nyilatkozik az állami támogatás odaítélésekor, hogy azért öntöm kamion számra a pénzt ebbe a vállalkozásba, hogy a tisztességtelen érdekeit elősegítsem. Ennél sokkal szebb dolgokat szoktak elmondani. Ugyanakkor például tudjuk, hogy a halászat támogatása a túlhalászáshoz vezethet többek között, és hasonló problémákkal kell szembenéznünk. Tehát tulajdonképpen az állami támogatás torzítja a versenyt és a helyzetet, és más országok opcióit szűkíti. Tehát a nettó globális kibocsátás mennyiségét kell összességében csökkenteni. És néha nem annyira nyilvánvaló a megoldás, mint gondoljuk. Kedvenc um, példám, Norvégiában tél közepén a primőr paradicsom elérhetősége. Tehát elképzelhető, hogy nem a legkörnyezetbarátabb a megoldás. Lehet, hogy az, de érdemes megnézni. Aztán közvélemény támogatása. A multilaterális kereskedelmet éppen azért, mert multilaterális, támogatják elég sokan és én kettős feladatot látok. Az előítéleteket, alternatív tényeket nem tudjuk minden esetben konkrétan kezelni, de a valós félelmeket, aggodalmakat igenis tekintetbe kell vennünk, hogy a gazdasági nacionalizmust elkerüljük. És tulajdonképpen az az nem, hogy hogy jutunk a multilateralizmusig el. Bár lenne erre kész válaszom csak néhány dologra villantanám rá a figyelmet multilaterális összefüggésben. Hogyha az USA-Kína nemrég megkötött megállapodását megnézzük, akkor a rózsaszín pöttyös elefánt, amely itt óriáskodik a teremben, azért marad észrevétlen, mert hogy nem foglalkozunk vele, tehát megmaradt az állami támogatásoknak a rendszere. És a szerzett előnyökről lemondani nagyon nehéz, főleg mert a nagyhatalmak ragaszkodnak ezekhez. Vagy hogy mondjuk a támogatási háború az tönkretesz egy csomó vállalkozást, illetve a fejlődő országokban rengeteg ember életét dönti romokba. Ezt is meg kell fontolni. Az USA-ban nagyon sok multilateralista található, Kínában nagyon sok nonkonformista, csak egyik országban sem ők vannak hatalma a multilateralizmus ügyében mit tettünk. Az Airbus kontra Boeing jó példa. A jogászokat már kimerítettük, és visszavonultak jachtkirándulásokra saját hajóikon, szétkeresték magukat a multilateralizmussal összefüggő jogászi vitákban. És a legnagyobb veszély a visszalépés, mert hogyha rossz magatartás miatt visszafejlesztjük a multilaterális fórumokat, akkor az még rosszabb helyzetet eredményez. Tehát arra kell építeni, amink van. Ez egy reális megközelítés, rendben. Pete, voltak konkrét hozzád intézett kérdések is, várjuk a választ. Legalábbis az elnöki oldalról, sőt azt hiszem, hogy ez egy nagy horderő kérdés. Én nem amellett érveltem, hogy a létfenntartási, illetve az önellátó gazdasághoz térjünk vissza. A globális ellátási láncok azok tényként itt vannak velünk. Globalizálódott a gazdaság, világgazdaságról beszélhetünk, és egyetlen ország vagy régió sem szigetelheti el magát ennek a hátrányainak a megtapasztalása nélkül. Inkább ahhoz kapcsolódnék, ami a következő kérdés. Az emberek inkább a kereskedelmet támogatják, vagy inkább ellenzik. Tehát melyik tábor erősebb? Nem vagyok benne biztos, hogy erre tudom a választ. Annyit tudok, hogy legalábbis annyit látok, hogy a régi gondolkodásmód már megszűnőben van, tehát hogy a kereskedelme az definíció szerint csak jó lehet, ez éppen visszaszorulóban van. És nem mondhatjuk, hogy helyi szinten az összes gazdasági nélkülözés, illetve hátrány az újraelosztással kezelhető. Tehát ezt fogalmilag újra kell gondolnunk, és egy olyan kereskedelmi politikát kell kidolgoznunk, amiről az emberek azt gondolják, hogy az érdekeiket szolgálja. Nálunk a beruházásokkal összefüggő jogvitákat elég szkeptikusan fogadta a közvélemény, az uniós oldalról szintén megnyilatkoztak a kételyek, és, és jogászként azt mondhatom, hogy igazuk is van, mert sokkal inkább a nagyvállalatokat támogatja ez, mint a valóban védendő közösségeket, illetve egyéneket. És a különböző kereskedelmi szakpolitikák különböző hatásokat váltottak ki, és nem szólhat a kereskedelem liberalizálása kizárólag a GDP fő adatairól, hanem a fenntarthatóságot is meg kell fontolni, aztán a éghajlatváltozási vészhelyzetet. Nagyon jó érvek szólnak amellett, hogy ezt ne hagyjuk figyelmen kívül. Igen, köszönöm, Stalin Árasszony. Nagyon sok kérdésre választ hallhattunk. Julia és Pete a digitalizációról, a globális kereskedelemről nagyon értékes gondolatokat mondott. Én a kereskedelemmel kapcsolatos közvéleménybeli megítélésre szeretnék kitérni. Az Eurostat adatai szerint az utóbbi években a kereskedelemnek egyre több híve van különböző országokban növekszik a támogatottság. Nálunk 86% támogatja a globális kereskedelmet. A Olaszországban 35 és 40 százalék közötti ez a támogatás, tehát a világkereskedelem támogatottsága nagyon változó. Hát nagyon lusták is voltunk ugyanakkor, és a WTO vitarendező testülete lebénult, és a kereskedelmi konfliktusokat globális léptékben képtelenek vagyunk kezelni. A belső piac előnyeiről beszélünk akkor, amikor a Brexit történik a szemünk előtt. Tehát nem dőlhetünk hátra. És a rövid távú, hosszú távú megfontolásokat ütköztetni kell, illetve ki kell fejteni, hogy mit tehet az emberek jólétéért a kereskedelem, és mit nem képes megoldani. Hát könnyíthetünk, illetve erőltethetünk megoldásokat, de itt egymással összefüggő témákról kell szólni, ez átvezet a következő fenntartható fejlődési panelre. Az innovációt, a zöld megoldásokat kell fejlesztenünk, terjesztenünk, le kell építeni az ennek útjában álló akadályokat. Például az újrafeldolgozása, vagy a használt anyagok újrahasznosítása útjából távolítsuk el az akadályokat legyen zöld a gazdaság. Napi szinten találkozunk a gazdaság szereplőivel, akik elmondják, hogy csodálatos ötleteitek vannak, illetve nekünk is vannak nagyon zöld, nagyon környezetbarát ötleteink, csak ezek nem megvalósíthatók a jelen gazdasági szabályok között. És tudjuk, hogy megrekedtek a folyamatok, és a környezetvédelemhez kellene igazítani a szolgáltatások, illetve a termékek szabályozását. És a vto ról szólva tudjuk, hogy az urugvái fordulónak voltak eredményei, hozatékai, hozadékai, és a, a, a vto n egyre nagyobb nyomás volt ugyanis abban az időszakban, hogy eredményeket alkosson. A jelenlegi vto s fordulón nincs ekkora nyomás, én nem látom ennek a sürgető jellegét. Tehát a zöld kereskedelem útjából el kell hárítani az akadályokat, és a fenntarthatósági témaköröket elő kell mozdítani. Nézzük meg a 2030-as tematikát, illetve ütemtervet. 2030-ra a világot szebbé szeretnénk tenni, és ezt csak akkor tetjük meg, hogyha a célra tartunk. Köszönöm szépen, Szabine, egy percben. Biztos, hogy gyakran visszatér még, ami önt illeti az intába, inta üléseire, a többi szakértőnk viszont nem, tehát ennek fényében adom meg a szót. Nos, Pitt Eckhart azt mondta, hogy racionális szereplőként szembeszegülhetünk a populizmussal, és ez egy előny. Én azt gondolnám, hogy ez erősségünk és gyengénk is gyengévé tesz a társadalmi vitákban. Akkor, amikor ideológiailag töltött környezetben kellene érvényesülnünk az érvekkel, a tényekkel, akkor ez nagyon nehéz. Önök itt a parlamentben is tapasztalják ezt szerintem. Egyrészt a társadalmi viták eltorzulnak, vannak, akik pozitívan látják a kereskedelmet, de nem ők vonulnak az utcára. Tehát az ellenzők sokkal mobilisebbek, megszólíthatóbbak. A szakpolitikánk előnyeiről már csak akkor szoktunk szólni, amikor fennáll a veszély, hogy megszűnnek, vagy elveszítjük ezeket az előnyöket. És ugye a fájdalmas, nehéz, apró munkát el kellene folyamatosan végezni. Ez nem könnyű, de meg kell tennünk, és sokkal egyértelműbben meg kell fogalmaznunk a kereskedelemből fakadó előnyöket. Illetve, hogy a hátrányokat hogyan kezeljük. Aztán a kereskedelmi politikát vádolják mindenféle zavarért, nehézségért, legyen az digitalizációból, vagy a technológia fejlődéséből adódó hátrányok. Mindezt ezzel igyekszünk magyarázni, holott integrált szakpolitikákra lenne szükség. Aztán a politikai döntéshozatal terén például hogy tudjuk kezelni a környezetkárosító állami támogatásokat. A tisztelt házat is megnézhetjük. Nemrégiben a halászati támogatások emelését e, megszavazta a tisztelt ház, és miközben Genfben mi az ellenkezőért szállunk síkra. Tehát össze kellene hangolni a munkát. Moderátor, köszönöm szépen, ez kiváló átvezetés a következő panelkörre. Nagyon ösztönző gondolatokat hallhattunk, és sok képviselő igen, mély gondolatiságot tükröző kérdéseket tett fel. A következő években is megfontolni valót kaptunk ezekkel. Köszönöm szépen! Okay, so uh, in the interest of time we... Mivel uh, nem sok időnk van, át is térünk a második panelre. Köszönjük szépen, hogy uh, ilyen türelmesek voltak, és köszönjük, hogy uh, itt maradtak a kereskedelmi politika fenntarthatósági uh, elemével kapcsolatos uh, részhez. Mindenkit uh, üdvözlök az Európai kereskedelmi politika és a fenntartható fejlesztési célok című panelvitán. Kérek mindenkit, hogy aki távozni szeretne a teremből, ezt csendesen tegye meg. The, bad and the good thing is that we have... Jó és egyben rossz is, hogy csak három előadónk van. Sajnos van egy e, kitűnő előadónk, aki nem tudott eljönni, és még asszony az SVP képviseletében. A jó hír az, hogy emiatt talán több időnk marad a vitára mivel a paneleadások rövidebbek lesznek ezáltal, hatkor távoznunk kell a teremből. Isabel Duran asszonynak adom meg a szót, aki az UNCTAD főtitkár helyettese. Üdvözlöm ezen kívül Carl Browner urat a vétóképviseletemben, aki igazgató helyettes. Ő itt volt már a korábbi panel idején, és illetve Mark Mész úr, aki a, a belga 11-11-11 civil szervezeti koalíció képviseletében van itt. Kereskedelem politikáról vitázunk, illetve arról, hogy mindez hogyan tud hozzájárulni a fenntartható fejlesztési célok megvalósulásához. Izabel az öné a szó, néhány percben kérjük, tartsa meg bevezetőjét. Köszönöm szépen, franciául fogok beszélni. Felmerül a kérdés, hogy a kereskedelem szolgálja-e a fenntartható fejlesztési célokat, illetve hogy hogyan szervezzük meg és nagyon fontos a kereskedelmet a fejlesztési célok megvizsgálni. Az UNCTAD nem pusztán kereskedelmi szervezet, hanem ezen belül is fejlesztési célokkal foglalkozó szervezet. Hogyan tudjuk támogatni a leginkább legfejletlenebb országok fejlődését? A fejlesztési célok elfogadása karamének 5 éve annak idején nem tudtuk hogy elmevenni a digitális változásokat, amelyek bekövetkeztek az elmúlt öt évben, illetve ezek hatását ezek a változásokra, és ezek a változások sokkal meghatározóbbak, mint még öt évvel ezelőtt. A digitális kérdések a fenntartható fejlődési céloknál külön nem szerepelnek, csak az innovációs kérdéseknél, technológia kérdéseinél a kereskedelmi megállapodásokban vannak eszközök, ez elhangzott a korábbi panelben is, a kereskedelem nem fog mindent megoldani, nem fog tudni mindent megoldani, illetve a, a szociális kérdéseket sem lehet pusztán a kereskedelmel megoldani. Vannak olyan aspektusok, amelyek esetében azonban ez alkalmas eszköz. Az áradékok igen bonyolultak, azért mert az áradékok azért, hogy hatékonyak lehessenek, és a fejlesztési célokat szolgálhassák. Nagyon fontos, hogy megfelelően kerüljön kialakítása. Nem elég általános generikus dolgokról beszélni, az emberjogi kérdésekről, a környezetvédelmi aspektusokról. Nagyon fontos, hogy mindezt megfelelő keretben helyezzük el, mérhető adatokra támaszkodjunk, ha nem, akkor ezek inkább csak fogadalmak, úgymond, nagyon sok fejlődő ország számára, különösen a legkisebb termelők számára nagyon fontos az, hogy az ő helyzetük nehéz, nem nehezen tudják teljesíteni a szabályokat, és ez hátrányos helyzetbe hozza őket. Mindegy, hogy környezetvédelmi emberjogi záradékról van -e szó, fontos, hogy ennek ne az legyen a célja, hogy bizonyos szereplőket kizárjon ebből a játékból, úgymond, azért, mert nem tudnak bizonyos célokat teljesíteni. Ez nagyon fontos a záradékokat megfelelően kialakítani. Nagyon fontos, hogy mindez koherens legyen más célokkal, ez pedig az önök feladata, az Európai Bizottság feladata, hogy a koherencián dolgozzanak. Ami az áradékokat illeti, nagyon fontos, hogy a fejlesztési célokat illetően az eredet meghatározás, vagy az eredet meghatározás itt előtérbe kerüljenek, hiszen ezzel a helytermelést is erősíteni lehet, és ez mindkét fél számára előnyös. Harmadik pont, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kereskedelmi megállapodások megerősítsék fejlődő országok termelési kapacitását. Itt természetesen szociális kérdésekről is van szó, az egyensúly felbomlásáról, de nem pusztán ezekről, hanem fontos a fejlődő országokat abban a helyzetben segíteni, hogy a regionális gazdaságukat illetően jól teljesítsenek. Az INTA az európai, illetve szinte nyilván együtt dolgozik a devével. Én azt gondolom, hogy a katonai megállapodás, amelyről újra folynak a tárgyalások, illetve más elemek is, amelyek fejlesztési célokat érintenek. Fontos, hogy ezeket ötvözzük a kereskedelmi tárgyalásokkal, a digitális terület. Ez korábban elhangzott, a korábbi panáson. Nagyon fontos ez a kérdés, és a rendelet az adatvédelmi rendelet egy olyan rendelet, amely meghatározza más rendeletek e, alapját is, például az, hogy legyen globális megállapodás az adatok védelmére vonatkozóan, nem tudom erre a választ, de azt gondolom, hogy e, ez a rendelet nagyon sok, mondott, sok mindent kimond, és más nemzeti uh, szabályozásokat, regionális szabályozásokat is inspirálhat. Hát mindennek hatása lehet a multilateralizmusra is, mert hát meghatározhatja más megállapodások hangvételét is, úgymond. Tehát digitalizáció eszköz, nem eh, pusztán gonoszról van szó, Kína és az USA uralja 90%-et, ennek a területnek 10%-et pedig a világ fennmaradó része. Ázsia, Latin-Amerika, Európa pusztán 10 et teszi ki a digitális gazdaságnak, összevetve a 90%-kal. Ez csak azt példázza, hogy új szövetségek fognak létrejönni majd, A WTO-ban nem tudom, hogy hogyan zárulnak majd a tárgyások. Egy fejlődő ország, hogyha WTO-ban tárgyal, akkor nem könnyű a helyzetük, hiszen a, az előkészítés, az ilyen bonyolult kérdések kapcsán, mint például a pénzügyi tranzakciók moratóriuma, kevés tapasztalatok van, nincsenek nemzeti szabályozásaik, ezek a nemzeti szabályozások hiányosak, nincsen nem hogy 5G-jük, 4G-jük, 3G-jük sem, és a szakértelem, ami a kívásokat illeti a digitális szférában, ez nincs meg náluk. Azt gondolom, hogy a digitális terület a fejlesztés szempontjából központi kérdés, és fontos, hogy az eszközé váljon nem csak abban kell ezeket az azokat segíteni, hogy a ruhákat vásárolhassanak az Amazonon, hanem hogy saját digitális platformjaikat ki tudják alakítani. Az a változás egy további kihívás. Hát a kereskedelem mindez hozzájárulhat, de ezt máshogy is vizsgálhatjuk hogy fog kinézni a világkereskedelme, akkor, hogyha két fokos lesz a felmelegedés, az áruk meg fognak változni, az egzotikus gyümölcsöket a világos területein is termeszteni fogják, ott is, ahol exportra vannak jelenleg utalva, hogyha a szintje növekedni fog, mi fog olyan történni. Barbadoszon lesz a következő konferencia, természetesen gyönyörű fák, gyönyörű strandok vannak, de nagyon sérülékeny területről van szó változások kapcsán. Tehát hogyan tudnak alkalmazkodni a fejlődő országok eh, ahhoz, hogy az éghajlati változások meg fogják változtatni a kereskedelmet is. Tehát a mitigáció, illetve az adaptáció kérdései merülnek itt fel. Hát nagyon fontos a kereskedelmi megállapodásoknál, mindezt megfelelően figyelembe venni. Multilateralizmus kérdésével zárom, a korábbi panelben elhangzott az, hogy vannak olyan szövetségek, amelyek kiléptek a szokányos vágásból, létezik a klasszikus vízió, illetve a mm, megállapodásokra támaszkodó vízió, az, hogy ez meg tudja menteni a multilateralizációt, az egy további kérdés. Vannak olyan kérdések, amelyek megosztják a fejlődött ország, fejlett országokat, illetve fejlődő országokat. Digitalizáció, éghajlati változások olyan témák, ahol új szövetségek fognak születni, amely új színnel láthatja el a multilateralizációt állok rendelkezésükre, ugyanúgy jó magam, mint szervezetem. Uh, donc, uh... Köszönöm. Ez egy igazán pozitív hangvételű előadás volt. Vissza fogunk még térni. Karl Brauner, ön szeretnénk meghallgatni arról, hogy a VTO mit tehet, mi az, amit jobban végezhet. Köszönöm szépen a meghívás, a 17 fenntartható fejlődési célokat, a kereskedelmi segítséget támogatni tudjuk, és én a fenntartható fejlesztési célra szeretnék központosítani a halászati támogatásokra, a WTO feladata a halászati tárgyalások, a 11. miniszteri konferencia Buenos Airesben a miniszterek eltökélték magukat 2020-as határidőhöz azzal a célral, hogy bizonyos halászati támogatásokat megszüntetnek, amelyek a túlhalászatot eredményezik, illetve olyan támogatásokat fognak megszüntetni, amelyek illegális, szabályozatlan a halászathoz vezetnek. Az EU ebben az összefüggésben természetesen egy nagyon pozitív szerepet játszik, és én nagyon örülök annak, hogy a WTO-ban e, főigazgató helyettes e, vagyok, illetve hogy ebben a minőségében e, látogathatok el önökhöz. A 164 tag továbbra is hajlandó beruházni ezekbe a globális javakba a VTO-nak ezeket a tárgyalásokat folytatnia kell, hiszen mi vagyunk felelősek a fejlesztésekért. A 14.6-os fejlesztési cél nem igazán ambiciózus. Itt túlhalászatról beszélünk, illegális és be nem jelentett, nem szabályozott, szabályozatlan halászatról beszélünk de itt eh, megragadom az alkalmat, és Szabine ezt csatlakozom, illetve utalnénk egy eh, további eh, kötelezettségvállalás a 14.6 alatt, ez pedig az új támogatások bevezetése az EU-nak. Volt egy programja, amely 2007-ben zárult le, ez pedig a régi halászhajók kérdésével foglalkozott. Az EU-ban voltak tárgyalások egy ilyen megújítási programról. Nekem nincsenek ismereteim, erről, részletes ismereteim erről a programról, és ezt nem fogom most részletesen értékelni. Én most fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy az EU EU-t fontos szereplőként tekintik, és fontos, hogy akik morális szempontból megfelelően szeretnének cselekedni, valami példát lássanak. Tehát nagyon fontos mindezt úgy kommunikálni, hogy Genfben ne küldjünk rossz jeleket a tárgyalásokhoz. Ez egy nagyon érzékeny kérdés. Azok a delegátusok, akik a WTO-ban a halászati támogatásokról beszélnek, lehet, hogy egy bizonyos fajta nézetet alakítanak ki arról, hogy mi történik az egyszerűsített eh, elemzések kapcsán. Azt gondolom, hogy a percepció igazából eh, meghatározó, mint a valóság. Of predispositions and informations, and that makes... Tulajdonképpen igazi kihívás jelent tehát az intézkedések kommunikálása. Sajnos olyan időkben élünk, amikor a zeitgeist eh, a korszellem egyáltalán nem az együttműködést célozza. Úgy tűnik, hogy a tagoknak csak nem öt hónapba került az, hogy ö, nagyjából összehozzák a dolgokat, miközben a mexikói nagykövet visszatért fővárosába, és ö, lemondta, a, lemondott a tárgyalásokban betöltött szerepéről. Tehát fontos, hogy az Európai Unió a hatalmat arra használja, hogy értelmes eredményeket produkáljon. A few more general remarks. The EU shows strong leadership on climate conditions. I feel very encouraged by... Nagyon bátorít ez. Egyébként az EU-VTO kötelezettségei elég politikai mozgásteret hagynak ahhoz, hogy ambiciózus, fenntartható fejlesztési célokat fogadjunk el. Volt egy olyan időszak, amikor a civil társadalom vitáiban népszerű volt a VTO-t kritizálni, pontosan azért, mert állítólag nem tette lehetővé bizonyos tagállami szintű belügyi politikáknak a megvalósítását. Ezek a belügyi politikák néha hosszú időre visszamenő tagállami viták eredményei voltak. Úgy gondolom, hogy ma világossá vált, kellőképpen világossá vált, és a vitarendezési rendszer is olyan döntéseket hozott, amelyek azt tükrözik, hogy a tagállamoknak van joga arra, hogy helyi politikákat, belföldi politikákat alakítsanak ki, akár a környezetvédelmére, akár a közmorál védelmére, akár az állategészségügy védelmére, akár a fogyasztók védelmére, vagy bármely más észszerű célból. A marakesi megállapodás elő szavában már találunk hivatkozást arra a célkitűzésre, hogy a fenntartható, fenntartható fejlődés a cél és a környezet megvédése a cél. Ez a, bekezd, ez a bevezető, ez az előszó a 20. cikkét is említi, amely lehetővé teszi az általános kivételeket. A WTO döntés gyakorlata igenis lehetővé teszi a belföldi döntések meghozzátalát akkor is, hogyha azok egyébként negatívan hatnak a WTO megalapodások által előírtakra de fontos, hogy ne legyen önkényes megkülönböztetés a hazai és a külföldi termékek között, és ne legyen egyéb diszkrimináció sem. Azaz a, a, a belföldi intézkedés nem lehet protekcionális intézkedés. Hogyha nem protekciós intézkedés, akkor az egyes tagállamok nyugodtan alkalmazhatnak olyan intézkedéseket, amelyek egyébként indokoltak, de adott esetben ellene mennek a WTO megalapodásoknak valamilyen szempontból. Az alapító atyák úgymond úgy döntöttek, hogy nagyon fontos a kereskedelmi és környezetvédelmi kérdések vitatására testületeket létrehozni. Napirendre került az utóbbi időben mondjuk a műanyagok káros hatása a környezetre, Eh, a nurszultáni miniszteri eh, szintű eh, konferencián is so, került ez a téma, és az egyik kérdés, amivel kapcsolatban sok felvetés hangzott el, az pont a szénhatár kiegészítési, kiegészítési mechanizmus. Ebben a kérdésben az EU a zászlósajója tulajdonképpen a együttgondolkodásnak. Nem egyszerű feladat, adatgyűjtésről van szó, a szén lábnyom felméréséről meg kell alapítani, hogy pontosabban lehetővé kell tenni az új külföldi szennyezőnek, hogy indokolja a tevékenységét, de hosszú értékláncokkal kell foglalkozunk, amelyek különböző országokat ívelnek át. Azaz a WTO-nak van a követelményeket megfogalmazni, azonban nyilván nincs arra lehetőségünk, hogy bármiféle ilyen programnak a legalitását ránézésre ellenőrizzük, és ezzel köszönöm a figyelmüket. Third speaker, what... Harmadik felszólalom következik. Hogyan értékeli ön a céltársadalom részéről azt, hogy hogyan tudunk hozzájárulni a fenntartható fejlődési célkitűzések érvényesüléséhez a kereskedelmi politikával. Köszönöm, hogy meghívtak. Az előző panel részevőjeként azon gondolkoztam végig, hogy mennyi első világbeli problémánk van, mennyi luxus problémánk van, de hát erre azt kell mondanunk, hogy Isten önöket a harmadik világban a fenntartható fejlődési célkötések nagyon alapvető kérdések, éhezés, per, per, a igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, ezek nagyon fontos kérdések, és az, arról fog, azzal foglalkozunk most, hogy a kereskedelem mit ad ezekhez hozzá, mit old meg ezekből, hogyan járul hozzá ezeknek a problémának a megoldásához. Tehát a kereskedelem és a fenntartható fejlődési cégkétűzések kapcsolata bonyolult. Van, aki azt mondja, hogy a kereskedelem hozzájára járul a gazdasághoz, ezért a jövedelemet növeli, amiből lehet finanszírozni mindent, tehát eh, a kereskedelem finanszírozza az összes fenntartható fejlődési célkitűzés megoldását. Ez azt is jelenti azonban, hogy eh, a kereskedelem az jó, piacokat hozunk létre, eh, gazdagságot, vagyont teremtünk, és ennél többet nem is kell tennünk. Ugyanakkor gyakran elfelejtik, hogy a piac megnyitás és a növekedés, eh, illetve a jövedelem növekedése nem olyan egyértelmű összefüggés. Vannak olyan piacok, amelyek nőnek, de ettől hát nem lesz, nagyobb a, nem lesz jobb a gazdaság, eh, nem lesz nagyobb a szint, tehát az, hogy a, a piac egészének az előrehaladása hogyan szivárog le a lakosság szintjére, az nem mindig magától értetődő. Természetesen látjuk a fejházban üldöklő személyt megnyilvánosságnak fényében, hogy itt azért vannak kérdések. A CETA-val kapcsolatban ugye 0,05-0,08%-os növekedésről beszéltünk, ami éppen csak egy kis csippanás a, a monitorom, a görbén miközben jelentése nevezték a kereskedelem, de nem erősödik a gazdaság. És hát tulajdonképpen mi tejet szállítunk a Kanadába, a Kanada hús szállít nekünk, a, nagy a kereskedelem, tehát nő bővül a kereskedelem, de nem biztos, hogy a gazdaság is bővül, vagy a fogyasztás is bővül ezzel, hiszen az odaszállított tej az kiváltja az ott termelt tejet, ahogy az ide számított hús kiváltja az itt termelt húst. Tehát vannak olyan konkrét célkitűzések, amelyek a kereskedéssel függenek össze a 169-ből. 7, 8, 9 vagy 11 a kereskedelemmel foglalkozik, de mondjuk a, a kereskedelemen keresztül megvalósuló segélyezés, az most akkor segélyezés vagy kereskedelem, tehát nyilván lehet állásfoglalni, hogy most pontosan hány is van ilyen. De ha megnézzük a konkrét cégi tűzéseket, akkor olyan nagyon jó teljesítményt nem látunk. Az egyik legfontosabb cél a 17-10-es, a nyilvános és méltányos világrendszer kereskedelmi területén a, a dohai fordulók sikeres lezárásával. Nos, láttuk, hogy melyek voltak azok az országok, amelyek büszkék voltak arra, hogy a dohai tárgyalásokat sikerre vitték, de aztán valójában igazándiból se nem él, se nem halott, tulajdonképpen a dohai fordulók kómás állapotba kerültek, és ez ott pedig az egyik konkrét célkitűzés a fenntartható fejlődési célkitűzések között. Másrészt ö, ö, a 2020-as célkitűzések egy része biztosan nem valósult meg. It's not happening. There is reference to access to medicine and... Um, aztán beszéltünk a gyógyszerekhez való hozzáférésről, illetve a TRIPS döntésről. Uh, de igazándiból nem nagyon használja senki. De ha már megvan a döntés, a gyógyszeripar olyan, ö, olyan ö, rendszereket alakított, ö, hozott létre, amely adatvédelmi szempontok alapján működik, de gyakorlatilag fékezi, hogy gyöngíti a hatalmanyagokhoz való hozzáférés, a gyógyszerekhez való hozzáférés lehetőségét szűkíti. Az LDC konferencia után az EU elkötelezte magát a célok mellett, más országok azonban nem, az amerikaiak se már akkor sem, amikor még nem Trump volt a vezető. Aztán a preferenciális eljárások, bánásmódok kérdése is itt van, vagy a halászatok kérdése, ami ugyancsak nagyon nehéz vita. Biztos hallottak róla, és nem is biztos, hogy sikeres lesz, vagy eredményeket fog hozni Norszutánban. Tehát ez azt mutatja, hogy nehéz konkrét, fenntartható fejlődési célkitűzéseket beépíteni a kereskedelmi ö, politikába. Ö, úgyhogy nem az a kérdés talán, hogy a kereskedelmi politika hogy segítheti ezeknek a célkitűzéseknek a megvalósulását, hanem inkább, hogy hogy lehetne a kereskedelmi politikát magát fenntarthatóbbá tenni, és szerintem ezt kéne csinálni hiszen a 20-30-as napirend, 2030-as napirend célkitűzések azok egyetemiek, 17 célkitűzés, 169 eh, eh, cél, eh, ezek mind hozzájárulnak ezekhez a, az elképzelésekhez déltől északig, a nyugati, de ez azt jelenti, hogy ezeknek szem előtt kell lenniük. Tehát nem mást mondunk, mint azt, hogy jó, az Európai Bizottság fenntarthatósági ható, hatástanulmányokat végez annak megalapítására, hogy előzetesen, hogy nem lesz-e negatív kihatása egy intézkedésnek, hogy ez mennyire jól működik, azt lehet kritizálni, de ugyanakkor azt is mutatjuk, hogy nem az a cél, hogy nem csak az a cél, hogy ne okozanak kárt, hanem az is célnak kell, hogy legyen, hogy senki nem maradjon le. Ami a fejlődő országokkal való tárgyalásokat illeti, Fontos, hogy ők is belegondoljanak ebbe a 169 célkötőzésbe, és átgondolják, hogy a kereskedelmi politika mit jelenthet ezekkel a célkötőzésekkel kapcsolatban. Sok olyan célkötőzés van, ahol a politikai eszközökkel nem lehet mit csinálni, de más területeken meg fel lehet tenni a kérdést, hogy hogy hat ez a szegénységre, hogy hat ez bármi más fontos területre és át lehet gondolni, hogy eh, a kereskedelmi politika hogy tud ehhez hozzájárulni, vagy mi az, amit nem szabad megtennie. Például az EU mondjuk, amikor az Indonéziával tárgyal, eh, miről szólhat, mit jelenthet eh, ez a tárgyalás a kis, a kis, egy kis halász hajó számára. Tudjuk, hogy a, a Tudjuk, hogy például a helyi kis halászok megélhetése veszélyben van, mert a, a tömeges gardina termelés miatt megváltozik a halállomány összetétele. A megállapodások alapján új kereskedelmi flották jelennek meg ezeken a vizeken, mi lesz a megélhetési halászokkal. És ugye nem csak az intézkedésekről van szó, hogy, hogy mi van akkor, hogyha megjelennek az új üdülőtelepek hirtelen ezeken a partokon, akkor most megtanítjuk őket eh, szuvenéreket gyártani, kagylóhéjból. Eh, ennél messzebb kell mennünk, meg kell találnunk a módját annak, hogy eh, a megállapodások alapján hogy tudunk jót tenni mindazokkal, akik érintettek. Eh, de ezen is túl kell menni a kereskedelmi politikával. Ahogy elhangzott, a klímaváltozás 5 eh, évvel ezelőtt nem volt olyan ennyire gondolkodás terében, mint ma. Ma már ez a fő kihívás, eh, és egyúttal az környezet pusztítása, pusztulása a másik fontos. 1,7 százalék, 1,7 szerese a széndiokszid lábnyomunk. Bocsánat, ezt mindig összekavarom. Tehát 1,7 alkalommal, tehát 1,7-szer többet fogyasztunk, mint amennyit termelünk, és ha mindenki úgy járna el, mint Európa, akkor nem lenne elég ez az egy bolygó. Tehát tovább kell gondolnunk, nem elég a föntartható célkitűzések szem előtt tartása, arra azon kell gondolkoznunk, hogy hogy tudjuk megszervezni az áttérést az alacsonyabb kibocsátású gazdaságra, a körforgásos gazdasági modellre, és ha ezt el akarjuk érni, akkor vissza kell menni és át kell gondolni azt a 40 megállapodást, amit ezzel a 70 országgal költött, kötöttünk. Elnök, elnézést lassan nekem elfejezni fejezni. Rögtön. Ugye a, a körkörös gazdaság tekintetben vannak olyan cégek, amelyek ugye újrahasznosítással foglalkoznak, bányásznak, hozzá jutnak a nyersanyaghoz, felhasználják, öt év múlva ez hulladék lesz, a hulladékat vagy felhasználják, vagy nem, azért, hogy bányászhassanak újra, és akkor azért exportálják a újrahasznosított anyagot, és azt kell mondaniuk így, hogy akkor sajnos bányászni kell ezt az exporttilalommal lehetne megoldani. Ezek bonyolult helyzetek, de úgy gondolom, hogy ha ezt nem tudjuk ezeket meg, megoldani, akkor másfajta kereskedelmi politikákra van szükség. Elnök, ez valóban óriási feladat. Halmaz, most megadnám a szót a képviselőknek. Krisztof Hansen lenne az első felszólaló a listámon. Köszönöm szépen! For the, uh... Köszönöm a három előadónak ezt az áttekintő ismertetőt. Észrevételem és kérdéseim is vannak. Kár Browner, köszönöm szépen az ismertető előadását, és a decemberi Genfi halászati körben új lehetőség lesz előrelépni. Mi szárazföldi ország vagyunk, Luxemburgot képviselem, tehát a tanács illetve a parlament álláspontja annyiban érdekel, illetve érint, hogy az EMFF keretében ez a 6 millió eurós nem borzasztó nagy összeg, de mégis jelentős összeg, hogy ezt mire használjuk. Tanulmányoztam az ügyet, és a fenntartható fejlődési célra szembe megyünk, tehát a 14 százaléknyi környezetkárosító összetevőre tekintettel az USA nagykövete és mások Genfben ezt fontos, hogy figyelembe vegyék. És a jövőbeni vitákat, illetve a tárgyalásokat is szem előtt tartva vigyázzunk, hogy mire jutunk. Még mindig a halászatnál maradva, az egyik SDG-nk, a 13-as, az éghajlattal kapcsolatos intézkedés. A madridi ENSZ éghajlat konferencián volt lehetőségem részt venni, és ott számos harmadik ország delegációjával találkozhattunk. Feltettem a kérdést árnyék előadóként. Az INTA részéről a kereskedelmi megállapodás volt a témaköröm Japánnal, és feltettem a kérdést, hogy hogy vélekednek a Párizsi éghajlati egyezményről, illetve az éghajlati célokról a partnerségi megállapodás keretében. A két diplomata egymásra nézett, és egy ö, kicsit kifogytak a szóból, mert nem számítottak erre a kérdésre. Pedig más harmadik országokkal, illetve az Unióval azonos versenyfeltételeket fontos biztosítani és a háttérben különböző szempontok állhatnak. Lehet, hogy nem fogalmazzák meg a résztvevők közvetlenül ezeket a szempontokat, tehát diplomatikusak a, az éghajlat vonatkozásában. És ön, önök hogy látják ezt a kérdést? Aztán éppen ma délelőtt zöld utat adtunk a Vietnámmal létrehozandó partnerségnek, és a fenntartható fejlődésének fejezetennek fontos része. A közös bizottságot arra kérjük fel, hogy kövessék nyomon a megállapodás végrehajtását, különös tekintettel a fenntarthatósági fejezetre. És ez a többi gazdasági partnerségre, kereskedelmi megállapodásra is kiterjed. Köszönöm, Katrin van Brandt. Remélem, hogy jól lejtettem a nevét. Igen, jól sikerült. Amúgy semmi gond. Köszönöm szépen. Nagyon sok gondolatot ébresztettek az előadásaik bennem. És ugye a moderátor néha szélesebb szerepkörben is megfogalmazott gondolatokat. A kollégák észrevételeihez csatlakozva elmondanám, hogy új tag vagyok itt a bizottságban, és az egyik első ülés keretében az előző kereskedelmi biztos Mastrom asszony is részt vett, és azt mondta, ezt a híres gondolatot fogalmazta meg, hogy vegyük tudomásul, hogy a kereskedelem nem képes megoldani a világ összes problémáját. Nem értek ugyan részleteiben menően egyet ezzel, de mégiscsak megfogalmaz valamit. De nem mondjuk, ne legyintsünk rá a dologra, hogy erre nem jó a kereskedelem, tehát akkor hagyjuk az egészet. Duran asszony nagyon ékeszólóan megfogalmazta, hogy az éghajlatpolitika politika beépítése a kereskedelembe oda vezet, hogy alapvetően átalakul. De hát az alatt is átalakul, tehát ezt kell kezelni, és ettől változik konkrét intézkedésre van-e szükség, illetve szabályozás az éghajlati migráció miatt? Mert tudjuk, hogy az éghajlat a kereskedelemmel, a fejlődéssel, a gazdaságokkal szoros kapcsolatban áll, és még egy csomó egyéb területtel. És itt a szakbizottság fontos feladata, hogy ezt belássa. Ez egy kiinduló pont, és tudjuk, hogy ez el is kezdődött már. És a többi szakbizottsággal valahogy együtt kell működni, mert nagyon silószerűen elkülönülve végezzük a munkánkat, és ebből ki kell lépni. Aztán szélesebb összefüggésbe állítva ezeket a gondolatokat, az Afrika stratégia kulcsfontosságú. Mert ez készülőben van, és a kereskedelem nagyon fontos része lesz. A fejlődés áll a középpontjában, de a kereskedelem is ott van a témák élvonalában. A panel résztvevőktől e tekintetben kérnék ötleteket, illetve tanácsokat, mert most gondolkodunk rajta, hogy hogyan dolgozzunk ezen a téren, és az EPA terület az egyik. Tulajdonképpen Afrikában nem lesz európaira emlékeztető egyetlen ellátási láncot jelentő belső piac. Jó példa a csokoládé Nyugat-Afrikából érkezik Európába, illetve szállítják az egész világ piacaira. Egyiptom ugyanakkor nem Afrikából szerzi be a csokoládéját. Ez csak egy példa. Rengeteg más példát mondhatnánk. A fenntartható fejlődés azt követeli, hogy mind egy irányba húzzunk, egy cél felé haladjunk. Hogy tudjuk Afrikával ezt elősegíteni? Hogyha rákérdeznek, hogy adjatok mondjuk öt tippet, hogy hogyan tudunk előrelépni. A Green Deal, az új zöld megközelítés meggyőződésem, hogy az előremutató út Európa számára, de sikerre csak akkor vihetjük, hogyha beépül a kereskedelem politikánkba is. És nem csak a határőrizet reformja, hanem ennél szélesebb tevékenységet jelent ez. És a fenntarthatósági fejezet már önmagában egy eredmény, hogy van egy ilyen. Tehát ez egy nagyon komoly eredmény, amit elértünk, és egyelőre nem elég ütőképes. Nem kellően erősek a szankciók, amik ezzel járnak. Tehát a szabadkereskedelmi megállapodásainkkal ezt kapcsolatban felül kellene vizsgálni. Köszönöm szépen, Anna Cavazzini. A magam részéről is nagyon köszönöm ezeket a nagy meglátásokat, és örülök, hogy a régi időkből ismerős arcokat is üdvözölhetünk, ismét Izabel konkrétan, illetve Van Brent asszonyhoz csatlakozva, ugye a Green Deal már rendelkezésünkre áll, és az Európai Parlament elfogadott egy állásfoglalást, illetve ehhez normák kellenek, valamint a kereskedelmi megállapodásainkba szeretnénk egy standard éghajlati pontot, illetve szakaszt beépíteni. Még látok néhány hiányzó láncszemet ahhoz, hogy ez megvalósuljon, különösen, hogy a főszövegbe beépítsük az éghajlati megfontolásokat. A WTO szabályaiban milyen reformok lehetségesek a PTM területen, vagy hogyha Macron elnök éghajlati javaslataira gondolunk, akkor a szakértőktől azt kérdezném, hogy milyen konkrét változások kellenek ahhoz, hogy a kereskedelmi megállapodások mindegyikébe, a főszövegbe bekerüljön az éghajlat. Igen, következő kérdés Helmut Scholz. Én is köszönöm szépen ezeket az értékes, érdekes meglátásokat, és a panel szakértőkkel sok vonatkozásban egyet tudok érteni, az SDG-k kérdés az egyik. Tehát a, a fenntartható fejlődési célok. Erre jó példa volt a halászati terület. a Cavazzinival egyetértve a fenntartható fejlődési célokat gyakorlatilag horizontális mérceként kell beépíteni az unió összes intézkedésébe, és nem csak a kereskedelmi politikába. A kérdés persze, hogy hogyan és a kérdésem Izabelhez, hogy a Genfi elveket elfogadták a zöld New Deal területén öt céllal. Egyrészt helyre kell állítani a fejlődés egyensúlyát, illetve a multilaterális megközelítést. A negyedik elv pedig azt mondja ki, hogy a nemzetközi munkaügyi vonatkozásokat is dinamikusan kell kezelni, illetve meg kell előzni, hogy egyoldali intézkedések hátrányba hozzanak más országokat. A 17 SDG-vel, fenntartható fejlődési céllal összefüggésben kérdezem, hogy az Unió más országokkal, harmadik országokkal tárgyalva mennyiben tudja érvényesíteni ezt az elvet, ezeket az elveket, és eh, hogyha arra hivatkozunk, hogy ebben maradtunk, akkor ezt hajtsuk végre, milyen eredményre számíthatunk. És természetesen a kereskedelmi politika egy kiemelt terület, ahol ezt meg tudjuk valósítani. És eh, Mark Mászhoz a következő lenne a kérdésem. Az export orientáltságot figyelembe véve, ön szerint a kereskedelem politika, illetve a mai realitások fényében a kereskedelem politikánk jó irányba hat-e, jó irányba mutat-e, a bilaterális, multilaterális áru és szolgáltatás csere tárgyalások keretében, vagy azt mondaná, hogy ezt az ENSZ rendszeréhez hasonló módon kellene multilaterálisan kezelni. Tehát egy együttműködési keretbe kellene helyezni a kereskedelmet. Végül is a gazdasági együttműködés, a kereskedelem milyen keretben szabályozandó. Köszönöm szépen. Edith Schwanz. Két észrevétel. Durán asszony nagyon értékesnek gondolom az észrevételét, hogy a gazdaságban az emberekért, és nem fordítva, ezt nagyon világossá tette, és a többi frakció képviselőitől hallhattunk az előző körben egyszerűsítő kérdéseket, amelyek két opcióra egyszerűsítik a valóságot, és gyakorlatilag inkább ellenzik a kereskedelmet az egyszerű világlátások jegyében. Én azt mondom, hogy elvi alapon támogatni a kereskedelmet szintén hiba. Én azt mondanám, hogy a kereskedelem minősége, miensége a lényegi tényező. És a kereskedelem értékelése során számomra döbbenetes, hogy csak mennyiségi mutatókat alkalmazunk, tehát azt mondjuk, hogy minél több a kereskedem, annál jobb. Szemben a részletesebb megfontolással, és hogy az egyszerűsített mennyiségi világképtől valahogy megpróbáljunk elszakadni. Ez lenne ha fontos. Vagyis, hogy a kereskedelem minősége legyen a lényeg, ami a szociális, a környezetvédelmi szempontokra is odafigyel, és nem csak az export növekedés százalékára, vagy a GDP százalékokra összpontosít. És a második kérdésem Bárner úrhoz, hogy eh, Brauner úrhoz, a halászati aggodalmait osztom, de a WTO és a fenntartható fejlődés összefüggésében, amit elmondott, az számomra is aggasztó. Tehát valóban nagy tere van az előrelépésnek. Több minden arra utal, hogy nagyra törőbb célokat kellene kitűzni, és hogy ezek elérhetők is. És számos területen kellene fejlődnie a WTO-nak. De mégis vannak részeredmények. Öt éve például az alatt változás még nem volt terítéken, manapság pedig már része a munkafolyamatnak. Tehát egyrészt a környezet károsítás elleni fellépés, az is fontos, de talán még fontosabb a fenntartható fejlődésnek az elősegítése. És ez tulajdonképpen annak kérdéséhez kapcsolódik, és a panel szakértőktől várom a gondolatokat. Rodriguez Pinheiro asszony, ismét. Köszönöm szépen. Valamennyi panel eh, meghívottnak és a moderátornak is. Egy rövid, nagyon rövid felvetéssel szeretnék előállni. Kell a kereskedelem, vagy nem? Szerintem nem ez a kérdés, hiszen senki nem hajlandó arra, hogy lemondjon a mobiltelefonról, a hiperkonnektivitásról, az élelmiszerekről, és senki sem képes önmagát eltartani. Mindannyiunknak szüksége van kereskedelemre, ez alap. A kérdés az az, hogy milyen körülmények között termelik meg azokat a szolgáltatásokat és árukat, amelyeket fogyasztunk. Ez az igazi kérdés. Ebben az értelemben úgy gondolom, hogy a fenntartható fejlődés célkötőzései egyértelműek. Alapvetően fontosságú, hogy a termelés fenntartható legyen, máskülönben a fejlődés sem lesz az. De úgy gondolom, hogy a fenntartható fejlődés célkitűzése nem csak környezetvédelmi, ugyanilyen fontos a szociális vonatkozás is, és a, a, a számtalan más munkaügyi vonalkozás is például. Ugyanilyen fontos a nemek közötti egyenlőség. Azt hiszem, hogy a, a, nem beszélhetünk úgy a fenntarthatóságról, hogy nem mondanánk el, hogy a népesség egyik felének ugyanolyan hozzáférés kell biztosítani a lehetőségekhez, mint a népesség másik felének. Ez elkerülhetetlen ami úgy gondolom, hogy olyan téma ez, amiről elkezdtünk már beszélni, és a, a, e, e, a különböző fórumok is tárgyalják ezeket, de szeretném tudni, hogy e, Brown úr milyen jelentőséget tudít ennek a kérdésnek. Ami az emberi jogokat illeti, Ugye a gyártás körülményei között fontos, hogy a, a munkahelyi, munkavállalói jogok e, és az alapvető emberi jogok is érvényesüljenek. Itt nyilván a megfelelő megalapodások alapvető fontosságúak az ENSZ e, szellemiségében, hogy e, a felek és a cégek teljesítsék ezeket az elkötelezettségeket. Az Európai Unió tekintetében e pillanatban nincs még mandátum, de úgy gondolom, hogy itt pontosan arról van szó, amit a fenntartható fejlődés kifejezés alatt értünk, olyan megállapodás kell, amely előírja, hogy a cégek teljesítsék, betartsák a munkavállalóiknak az alapvető emberi jogaikat, ideértve az egészségi, biztonsági munkavédelmi jogaikat, a munkavédési körülményekre vonatkozó jogaikat, és így tovább. Másrészt az asztal másik feléhez szólnék. Szeretném önöket is meghallgatni a véleményeket arról, hogy mit várnak tőlünk. Ez prop Köszönöm szépen. Utolsó kérdés, Kászbró asszony. Nagyon köszönöm. Elmondtam már, hogy a kereskedem számára kedvező nap a mai, hiszen délelőtt elfogadtuk a a kötendő kereskedelmi megállapodást, és most pedig a második kitűnő panelbeszélgetésnek vagyunk tanúi. A kérdésem a következő. Változnak az idők, a kereskedelmet most már a fenntarthatóság összefüggésében vitatjuk. Tehát kereskedelem és fenntarthatóság. Tíz éve még ott tartottunk, hogy kereskedelem vagy fenntarthatóság, tehát nagyot léptünk előre. Ami az éghajlatváltozás kezelését illeti, ez egy sürgősségi helyzet, és más megközelítést igényel, mint eddig. Holisztikus módszertanra van szükség vagyis hogy a fenntartató fejlődés konkrét környezetvédelmi kérdéseket is megvizsgáljon, kezeljen. Néha elfelejtjük a biológiai sokféleséget. A holisztikusabb rálátásra szerettem volna rákérdezni, hogyan látják, hogyan vélekednek erről. Lehet-e több mindent egyszerre a figyelem középpontjában tartani, mert máskülönben állandóan vándorol a fókuszunk, tehát most valamire figyelünk oda, tíz év múlva egész másra. És az előző panelben felvetett kérdéshez hasonlót szeretnék most feltenni, mert számomra ez az igazán kiemelt nehéz témakör, vagyis hogy a fosszilis üzemanyagokat állami támogatásokkal még ösztönzik is. Tehát ezt kellene valahogy megoldani, leépíteni. És mik azok a globális beazonosítható folyamatok, amelyek révén megszabadulhatunk ezektől a támogatásoktól? Milyen ötleteket, milyen gondolatokat tudnának ez ügyben mondani? És egyetértek a képviselőtársammal, hogy különböző paneleket hallgatva szuper érdekes ötleteket hallhatunk, de őszinte kemény észrevételeket is várunk, tehát tőlünk politikusoktól, vagy úgy általában rajtunk keresztül a politikusoktól mit szeretnének konkrétan kapni. Ugye öt év rövid idő, és ez a téma sokkal hosszabb távlatban értelmezhető. Tehát erre kérnék valami kemény és csattanó záró gondolatot a panel résztvevőitől. Moderátor, köszönöm, biztos, hogy ezt meg is kapjuk. Carl Braunert kérném elsőként, hiszen a VTO kapcsán konkrét kérdéseket tettek fel. Hogy kapnak-e a különböző kérdések kellő figyelmet és teret a halászattól kezdve egy sor témáig, és aztán Isabel Durand szintén nagyon érdekes gondolatokat kaptunk itt a siló-szerű megközelítésről, illetve a végrehajtható, fenntartható fejlődési szakaszokról, vagy a fejezetek beépítéséről. És eh, persze a többi szakértő is nyugodtan szóljon hozzá. Browner úr elsőként. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az elhangzott kérdéseket. Az Európai Parlament önök azok, akik garantálják azt, hogy ennek az intézménynek a politikája értékirányított legyen, és önök mutatják ezt meg leginkább a kereskedelmi megállapodásaikban, hogy előtérben, előtérbe helyezik az értékeket. De én nem látok rosszat mindabban, ami itt történik. Solc úr azt kérte, hogy az ST gék az összes politikában jelenjenek meg. Én csak gratulálni tudok ahhoz, amit az EU ezen a területen végez, és megpróbálják ezt mindig a WTO szabályainak megfelelően kialakítani. Tehát mi úgy látjuk önöket, mint a jó tanulót, folytassák ezt a munkát. Én hallgattam a szomszédomat, és neki igaza van, nem ideális világban élünk, és mindig lehet többet tenni, és én önnel egyetértek abban, hogy a kereskedelem politika nem tud minden problémára választ adni, nem szabad vádolni. Nagyon fontos a többi politikákat is arra bátorítani, hogy különböző célokat érjenek el. Elhangzott egy kérdés a genderrel kapcsolatban. A Buenos Aires-i miniszteri konferencia óta csatlakoztunk egy kezdeményezéshez a Nők és a Kereskedelem címmel. És azt gondolom, hogy ez egy olyan témában nőtte ki magát, ami sok egyéb témához kapcsolódik. A nők rendkívül fontos szerepet töltenek be a fejlesztés kérdéseiben. Én úgy érzem, hogy a világ összes problémáját meg lehetne oldani, hogyha több nő dolgozna fizetett foglalkozásban. De azt gondolom, hogy a fizetett foglalkozás az, ami igenis változást tud idézni. Hansen úrnak köszönöm a megjegyzését, ami a halászatra vonatkozott. Nem szeretnék visszaélni a hozzászólási idővel, kollégáimnak is szeretnék szót uh, hagyni. A VTO nem akadályoz meg senkit abban, hogy bizonyos politikákat megvalósítson, amelyeket uh, az EU arra érdemesnek ítél. Felmerül a kérdés, hogy nem lehet uh, bizonyos politikákat nem tudná a VTO még aktívabb módon támogatni. Az ambíció, szintjét a nemzeti politikák határozzák meg, a tagországok saját nemzeti politikáikban, akkor meg kell találni a megfelelő eszközöket annak érdekében, hogy a multilaterális kereskedelmi rendszerekbe ez bekerülhessen, illetve a saját partnereikkel egyeztetve. Ennyit szerettem volna mondani azért, hogy a kollégák is lehetőséget kapjanak a válaszadásra. Dürán asszony, köszönöm szeretnék reagálni Hansen úr felvetésére. A kereskedelem és az éghajlati kérdések úgymond egymást nem ismerik. Egy korábban hallatlan szemináriumot szerveztünk Genfben, amikor egy adott afrikai ország szakemberei a digitális területről érkező kollégák voltak ezek, éghajlati tréningben vettek részt. Ez nagyon érdekes volt, hiszen ezek az emberek nem ismerik egymást, és Van asszony említette, nagyon gyakran még ebben az intézményen sem igaz ez feltétlenül, többet tehetünk, a siló elv értelmében, tehát nagyon fontos jelentős erőfeszítéseket tenni azért, hogy az éghajlati kérdések és a kereskedelem között több közös nevező legyen. Az éghajlat már most is elképesztő módon hatással van a kereskedelemre, akár előnyös szempontból, akár nem, ahogy ez attól függ, hogy ezt hogyan nézzük. Az Afrikai Unió szövetkeskedelmi térséget hozott létre az afrikai kontinensen. Az Európai Unió hogyan járulhat hozzá ehhez a folyamathoz, illetve hogyan segítheti azt, hogy ez az egységes piac csökkentse az afrikai Régió közötti különbségeket, az afrikai régió nagyon bonyolult, hogyha szeretnénk Afrikában utazni, minden centralizált, tehát nagyon sokat teendő, és a kereskedelmet is regionális szinten szervezik. A regionális szint egy egyszerűbb szint a legkisebb szereplők számára, fontos, hogy ők egy igazságosabb értékláncban legyenek benne és nagyon gyakran legkisebbekről feledkeznek el. Tehát ez a, a megállapodás lehetőséget biztosít arra, hogy a különböző értékeken dolgozzunk, nem csak európai kereskedelmi szempontból, hanem nagyon fontos egy olyan piaci logikát erősíteni, amely az afrikai kontinens számára is fontos. Ami a földrajzi eredet megjelölést illeti, azt gondolom, hogy ezen a kérdésen dolgozhatunk, Nemrégiben Peruban jártam. Nagyon sok munka zajlik a biodiverzitás területén. Nagyon érdekes termékeik vannak, megvédik a biodiverzitást, és soha nem fognak hozzáférni az európai piacokhoz, mert nagyon szigorúak a szabályok. Nem azt kérem, hogy ezeket a szabályokat lazítsuk fel, hanem nagyon fontos azokat a gazdasági ösztönzőket kialakítani, amelyek ezeket a termékeket segíthetik. Ami a regionális szintet illeti, a turizmus lehet a fejlesztés egyik eleme, a gazdasági fejlesztés egyik eleme. Ha más gondolkodunk erről, mint korábban, akkor épp térségről is szó van, itt nem mindig eh, fenntartható módon zajlik a turizmus. A bevándorlás paradox módon szintén eh, eh, e fejlesztési feladat is. A bevándorlás gazdagságot is teremthet, az alap javak kapcsán nagyon fontos, hogy az afrikai kontinens diversifikálódjon, illetve hogy az alaptermékek is megfelelően diversifikálódjanak. Harmadik pont. Az UNCTAD nem politikai párt, megvan a saját mandátumunk, az Európai Unió tagországai adnak nekünk mandátumot, nem pusztán a fejlődő országok, akik tulajdonképpen az ügyfeleink. A fejlődő országok kérték azt, hogy segítsünk nekik a kereskedelemben, tehát nagyon sokat dolgozunk velük, de mindenkivel együtt dolgozunk. A konferencián eh, létezik a polarizáció, Mászúr elmondta azt, hogy a vámagendent nem a, alkalmazták, éppen ezért nagyon sok fejlődő ország úgy érzi, hogy hátrányosan érintett, mert kihagyták mindebből. Tehát nagyon fontos új szövetségeket is kialakítani, és fontos kikerülni ebből a hagyományos polarizációból attól, mert új kihívások vannak, a régiek is megmaradtak, tehát a digitális terület és az éghajlati kihívások újabb kihívások. Nem a VTO nem is az UNCTAD tárgyal. Létrejött egy munkacsoport, amely kötelező érvényű szerződést próbál meg kialakítani a multi cégekkel, annak érdekében tiszteletben tartsák az emberi jogokat. A tárgyalások lassan haladnak, nehézek, és nem tudom, hogy ezek sikere járnak e Azt gondolom, hogy jogi érvekkel is tudunk érvelni, de hogyan akarják elmagyarázni azt, hogy a multi cégek nem tartják tiszteletben az emberi jogokat? könnyű mindenről beszélni, de nem egyszerűek a tárgyalások, nagyon sok a polarizáció mind a két oldalon. Remélem, hogy a tárgyalók megtalálják majd a megfelelő utat. Felmerül annak a kockázata is, hogy a megállapodást nem fogják soha ratifikálni, itt akkor már nem politikai csatáról van szó, hanem a megvalósítást érintő csatáról. Egy kicsit hosszan válaszoltam. Köszönöm szépen, ez egy óriási téma. Szeretne néhány zárószót szólni. Kérem, csak nagy, nagyon röviden, és 6 órakor a tolmácsok elhagynak bennünket. Éppen ezért nagyon fontos egy percen belül lezárni ezt a szakaszt, és utána összegzünk. Van néhány, ami eszembe jut, amikor ezeket a vitákat hallgatom. A fenntarthatósági célkötözések fejezete olyan, hat, olyan célkötözőket határoz meg, amelyekről nem lehet vételkedőket írni, de nem mondja meg azt, hogy eh, amikor az ember megvalósítja ezeket a kereskedelmi szerződéseket, akkor oda kell figyelni a helyben élő kis emberekre. Itt az eh, defenzív és offenzív gazdasági értékek, eh, érdekekről van szó, ami ezen kívül esik, az nem jelenik meg. Tehát a célkitűzések azok, azok fontosak, de nem határoznak meg minden egyes alacsonyabb szintű döntést amikor az EU megjelenik Afrikában a követelményeivel, és Afrikára nem készül fel, a társadalom nem lesz tisztában azzal, hogy mit várnak tőle, kevesen vesznek részt ezekben az ügyekben majd, és az EU e pedig erőködni fog. Lehet, hogy Afrika ezt adott esetben hajlandó is teljesíteni, de vajon jó lesz ez Afrikának ebben a formában? Ennek köszönöm szépen, azt hiszem, hogy le kell zárnunk így a vitát. Nem tudom, hogy elnök úr le szeretné -e egy eh, zárófelszólásra zárni. Igen, mondja az elnök valóban egy percben talán, ahogy bölcsön említették kollégáim, hogy a vita jellege megváltozott. Tíz évvel ezelőtt a WTO környezetben, a WTO-ban a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés célkütőzései nem voltak a napirend élén, és ez megváltozott. Tehát a fejlődés az nem biztos, hogy sok van, de van. És ezen dolgozunk tovább. Úgyhogy köszönet a moderátornak, köszönet a meghívott vendégeknek, akik a panelt alkották, és mindenkinek minden jót kívánok. Köszönöm. So, Karin, on 20, any other business, something? Van-e bármi más ügy? nincs, akkor a következő tárgyalás február 19-20-án kerül sor. Köszönöm.